Uh, Kollégák, kérem mindenki foglaljon a helyet, el kell kezdjük. <clears throat> Um, Kollégák, kezdjük az ülést némi csúszás adódott. A biztos úr elfelejtette a szemüvegét. Ember a, emberből van a biztos is. Kölcsönkérte valaki másnak a szemüvegét. A biztos úr egy másik viccet de ezt most nem mondom el önöknek, hogy mi volt. De bármilyen hibát is majd, az, az a szemüvegnek tudható be mindannyian emberek vagyunk, tehát hogy bajtársaságból én sem veszem fel az én szemüvegemet közben. Dimitri Szabonopoulos biztosként dolgozik a bizottságban. Öt biztosan osztoztunk, úgymond, a meghallgatások során, ám ő kizárólagosan felelős a bel- és igazságügyekért az ő társzája. Megígérte, hogy miha bejön körülbe, és ezt tartotta is ezt az ígéretét, és elnökként mondhatom, hogy folyamatosan kapcsolatban volt ő is, meg munkatársai is velünk a meghallgatás óta, és ez fontos, hogy tudjuk, hogy a meghallgatás óta konzultál velünk, ma pedig jól felkészülten jött, ami persze már megítélhető mi is, Tegnap, ahogy majd ő is kifejti, gondolom, volt egy ülés a parlamenti szakbizottságok elnökei és a biztosok között, és a belés igazságügy, ugye legfőképp a mi hatáskörünkbe belső portfólió, és az új bizottsági testületben is kulcsfontosságú. Timerman alelnök és rámutatott erre, hogy a migráció és a többi ide tartozó kérdés, az adatszabályozás ügyei kulcsfontosságúak a bizottság munkafeladataiban. Nos, ezek után szeretném üdvözölni a biztos urat első találkozónkon. 10-15 percig fog beszélni, és aztán a koordinátorok tehetnek fel első körben kérdéseket, majd a képviselők. Még gyorsan hozzátenném, nem ez az egyetlen alkalom, hogy a biztos úrral találkozzunk, ez egy folyamat része. Tudom, hogy mindenki mindenről szeretne beszélni, nagy ilyenkor a kísértés, de kérem, szólítkozz mind mindenki a, a, a fő számára a legfontosabb témákra, mert hogy lesz még alkalmunk beszélgetni a biztos úrral. Tehát nem most mindent akarjunk elmondani, bármennyire is szeretnénk. Jön, rendszeresen a biztos úr, lesz még alkalom. Biztos úr, parancsoljon. Kérem, tartsd meg bevezetőjét, aztán majd kérdések jönnek. Köszönöm, elnök úr. Ha már arról beszéltünk, hogy mindannyian emberek vagyunk, hát ezek szabadságban aztán tényleg emberekkel legyünk, mert hogy ebből, erről ez a, összefügg a hatáskörével és a tematikájával szakbizottságnak. Tisztelt képviselők, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Az első négy hét, mióta elfoglaltam posztomat, nagyon zsúfolt volt. Múlt héten, mint tudják, átestem, átestem a plenáris tűzkerességem, és fontos konferenciákon, üléseken vagyok túl, ahol a politikai irányvonalat határoztuk meg fő témákban, és legfontosabb ezek közül az, hogy a munkaprogramot kidolgoztuk a jövő évre vonatkozóan azért, hogy meghatározzuk azt a stratégiát, amelyet a fő témadossziékban követni fogunk. Elmítést leszek majd ö, e munkák némelyikéről. Hagy kezdjem azzal, a bevándorlás ügyeivel. Az elnökséggel együtt alkalmunk lesz ezt volt eszmét cserélni ebben a témában múlt héten Strasbourgban. Szeretném kifejezni hálámat mindannyiuknak, azért nagyon eredményes és konstruktív megbeszélésért, amely különösen a migrációs e, nyomás, a közös e, cselekvések, a menedékesek főútvonalai és harmadik országok együttműködés témakörében alakultak ki. Ö, lejegyeztem az önök megjegyzését ezekkel kapcsolatban. Az, hogy most hogy áll azon cselekvések végrehajtása, amelyek a Task Force Mediterránium körében kerültek elfogadása, és a legfrissebb belül igazságügyi tanács konklúziói. Nos, szeretném felhívni figyelmüket egy pontozó tábla létrejöttére, amelyet megosztottunk önökkel is. Ez majd reflektál az önök kérés kérdéseire. Várom az múlt heti találkozónkra vonatkozó állásfoglalásaikat. Fel kell gyorsítani cselekvésünket a, cse, a csem, embercsempészek tevékenységgel, amelyek az emberi jogokat sértik, és az életét veszélyeztetik a csempészetteknek. Ez szervezett bűnözőkkel szembeni harc egyik prioritásom, hogy megakadályozzuk az, a, a, a haláleseteket. A jelenlegi bizottság egy EU tervet dolgozik ki, hogy a bevándorlók csempészetével szemben fellépjen, teljesen tiszteletben tartva minden bevándorló és függetlenül attól, hogy milyen jogállású emberek ezek. Világosra tettem azt is hozzászólásomban az alapjogi konferencián, amely a migrációs alapjog témájában taglalta a kérdéseket, elmondtam ezt. A hírszerzési anyagok megosztása és a vádemelés tekintetében együttműködünk az Európollal is összefüggésben, közösen fellépve. Ám ha tényleg fenntartható és eredményes megoldásokat akarunk, akkor ezeket az erőfeszítéseket egy integrált módszertan részévé kell tenni, ahol is az Európai Unión belüli cselekvéseink összekapcsolódnak a megerősített együttműködése a harmadik országokkal. Egyik világos, kiváló példája ennek a kartún folyamat, amely Rómában indult múlt héten. E folyamat jó példája annak, hogyan lehet szakpolitikai párbeszédet folytatni harmadik államokkal, kölcsönös bizalom és közös érdekek mentén, konkrét projektekkel és tényleges pénzeszközökkel megtámogatva. Ez az első alkalom hogy a kibocsátó országok, a tranzitországok és a célországok képviselő egy asztal körül leültek. A folyamat kereteiben az első projekteket finanszírozni fogunk, amelyek támogatják a bevándorlókat és a vendégkeseket az észak-afrikai migrációs utakon, és újabb EU forrásokat helyezünk ki, hogy megerősítsük az együttműködést afrikai partnereinkkel az embercsempészek elleni harcban. Hadd mondjam el azt is, hogy a múlt heti római megbeszélések politikai szempontból nagyon fontosak voltak, nem csak azért, mert sikerült leültetni a tárgyalóasztalhoz olyan országokat, mint Eritrea és Etiópia egymással, hanem meghallgathattuk afrikai partnereink, az afrikai felek nézeteit is. Most hadd szóljak a legális bevándorlásról, én elkötelezett vagyok egy új európai szakpolitika létrehozására, prioritást élvez számomra ez a téma. Sikeres migrációs politika tudnilik hozzájárul, kulcsfontosságúan hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez és a szociális modellunk megvédéséhez. Ahogy azt hangsúlyoztam az OECD konferencián Párizsban, a legális bevándorlás témájában, két nappal ezelőtt, az eseti legalizációs kampányok nem megfelelő válaszok a problémára. Mi több épp ellenkezőleg hatnak, bizonytalanságot keltenek a potenciális bevándorlók körében, mert ők számolnak, bár egy nehezen kiszámítható es esélyként ezekkel a legalizációs kampányokkal. Tehát nagy kihívások vannak e téren is. Ahhoz, hogy a szakpolitikát kidolgozzuk, a vállalatokkal, beleértve a KKV-ket is, együtt kell működnünk, NGO-kkal, és önök közül azokkal, akiket érdekel a téma. Önök még nálam is jobban tudják, mennyire bonyolult és összetett téma ez, amit a legális bevándorlás ügye. A gazdasági stakeholdereket is be kell vonni ebbe a folyamatba, ez létfontosságú ahhoz, hogy a bevándorlással kapcsolatos közbeszéd narratíva megváltozzon, ez ebben való siker mindenképpen előfeltétele a szakpolitika megváltozásának. Számítok az ön értékes politikai támogatásukra ebben. Azzal kell kezdjük, hogy megvizsgáljuk a létező politikákat, például az EU kék kártya intézményét, hogyan lehet azt vonzóbbá tenni, és eredményesebbé. Másik fontos eleme lehet a legális bevándorlás politikának a, a diákokra és kutatókra vonatkozó irányelv újraírása. Nagyra törő javaslatokat várunk, hogy vonzóbbá tegyük ezeket a formákat. Köszönöm a parlament erős támogatását, amely javaslatot erősítette. A tagállamok még nem hoztak létre közös álláspontot, ám az olasz elnökségnek sikerült előrevinni a vitát olyan fontos témában, mint az EU-n belüli mobilitás. Azt remélem, hogy az év végéig a tanács megállapodik majd a felhatalmazásról. Mi el vagyunk számva arra, hogy a javaslatunk színvonalát ambiciózus volt, tehát fenntartjuk, és ebben is számítunk az önök folytonos támogatására a jövőbeli tárgyalások során. Arra is figyelemmel kell legyünk, hogy a legtöbb EU-n kívüli bevándorló olyanok nem csak foglalkoztási célokból jön, de a család egyesítés az egyik legfontosabb kategória most is, és nagyon so, nagy számban, nemzetközi védelem miatt, meg humanitárius oknál fogva kapnak letelepedési vagy, be, vagy bevándorlási engedélyt. Ezek az emberek maguk hozzák, oktatási hátterüket, készségeiket. A befogadó ország érdeke, hogy megengedje, hogy hozzájáruljanak a társadalomhoz, amennyire tudnak a legálisan letelepített bevándorlók társadalmi integrációja, munkakör integrációjában együtt kell működjünk az EU szintjén. Hadd szóljak arról, hogy múlt héten a parlament úgy döntött, hogy az Európai Bíróság véleményét fogja kikérni a PNR megállapodás tárgyában, amelyet az EU Kanadával kötött. Meg kell várjuk a bíróság véleményét. Az Európai Bizottság azt reméli, hogy a bíróság nem sokára elmondja véleményét, hogy tovább tudjunk lépni a tárgyalásokkal, és ez az új megállapodás által nyújtott előnyök végre realitássá változzanak. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a múlt heti döntésnek semmilyen hatása nincsen a tartalmi kérdésekre, sem pedig az EU PNR irányelvvel kapcsolatos tárgyalásokra. Több fontos pont is az EU-PNR-hez vezet azonban. Arra gondolok, hogy az EU-PNR rendszerre szükség van. Az adatvédelmi csomag, amelyről éppen most tárgyalunk, valamint az adat regisztráció, ez más a PNR-hez képest. Mi továbbra is támogatjuk azokat az érveket, amelyek a javaslatunk alapját képezik. Az EU PNR-re szükség van annak érdekében, hogy az európai emberek biztonságát növelni tudjuk megfelelőképpen. Többeknek önök közül is aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, hogy szükséges -e ez a PNR adat forgalom. Nos, hát készen állok arra, hogy a tagállami szakértőkkel, és konkrét példákon keresztül el tudjuk magyarázni azt, hogy a PNR adatok hogyan járultak hozzá a komoly bűncselekmények felderítéséhez és a terrorizmus ellenes tevékenységhez. Készen állunk arra, hogy kérdéseket tegyenek fel számunkra a parlamenti képviselők. Ezen kívül minél hamarabb lenne jó erre a találkozóra sort keríteni. Miután szükséges Európa biztonsága szempontjából, és ez, és ugyanakkor európai megközelítést kell alkalmaznunk, ezért az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy minél hamarabb kell tennünk valamit, anticipálnunk kell azokat az elemeket, amelyek fontosak lehetnek, és amelyek az adatvédelmi csomagban szerepelni fognak, amennyiben azt elfogadjuk. Az Európai Bizottság szerint változtatásokra van szükség az EU PNR javaslat terén annak érdekében, hogy az alapjogi kartának az megfeleljen, és ugyanakkor biztosítani kell azt, hogy a javaslat az adatvédelemről szóló jogszabályokkal is összhangban állon, álljon. Ez azt jelenti, hogy erősíteni kell az együttműködést a nemzeti hatóságok között, és ezzel egy független adatvédelmi biztos létrehozását kell elősegíteni. Ezen kívül fontos az alapjogi képzés és az adatvédelmi képzés a szakemberek számára ezen a területen, és az Európai Bizottság két évet ad, négy helyet, vagy kapott arra, hogy ezt az irányelvet felülvizsgálja és az Európai Parlament felé jelentést készítsen. A parlamenttel várjuk a közös munkát, illetve a bizottsággal is, hogy előre tudjunk lépni az EU-PNR témájában. Minden bizonyal önök is módosításokat fognak javasolni, amelyeknek a célja az EU-PNR javaslat javítása lesz, és természetesen én várom ezt önöktől, ösztönzöm is önöket erre, és közösen szeretnék önökkel dolgozni ezen a kérdésen az Európai Bizottság jelenleg is erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy erősítse a jelenlegi javaslatot az alapjogi garanciák szempontjából. Az EU-PNR-rel kapcsolatos munkáknak azonban nem szabad késlekednie. Igen sok tagállam saját nemzeti rendszeren dolgozik jelenleg is, ezt önök is tudják. Ezeket a fejleményeket egyébként közelről nyomon követjük, annak érdekében, hogy ez a munka ne érintse a tagállami állampolgárok alapjogait, és az ő személyes adataiknak a védelmét is ide sorolom. Nem akarok megint visszatérni ugyanarra a kérdésre, hogy hogyan is kívánjuk ezt finanszírozni. A bizottság ezzel kapcsolatosan világos választ adott már és amennyiben nem finanszírozzuk ezt, akkor is néhány tagállam tovább ment a nemzeti PNR rendszer kifejlesztésében. Miután nincsenek jelenleg európai szintű jogszabályok a PNR-rel kapcsolatban, ezért azt kockáztatjuk, hogy különböző szintű alapjogi védelmet biztosító sokfelé ágazó rendszert fogunk kapni, ahelyett, hogy egy Európa szerte azonos rendszer működne. Ezen kívül az Európai Bizottság januárban egy találkozót fog szervezni a nemzeti szakértők számára, akik a PNR rendszer kidolgozásában részt vesznek, valamint a nemzeti adatvédelmi biztosok között, annak érdekében, hogy erősítsük az együttműködést ők közöttük. És végül is mindenképpen figyelembe kell venni a társjogalkotók akaratát, és éppen ezért önökhöz is egy felhívással élek, realista válaszokat kell adnunk. Együtt tudunk működni annak érdekében, hogy a jelenlegi javaslatot megfelelőképpen javítsuk, és európai szintű védelmet tudjunk biztosítani az európai állampolgárok számára. Aztán az adatvédelemmel kapcsolatban is lenne néhány kérdésem. A régi ö, irányelv már nem létezik, de most nagyon fontos az, hogy az új rendszer megvalósuljon a terrorizmus elhárítás, illetve a komoly bűncselekmények elhárítása érdekében. Olyan politikára van szükség, amely a privát szférához való jogot biztosítja, és az emberek személyes adatainak védelmét is biztosítja, és ugyanakkor a belső piac megfelelő működése is lehetővé válik. Az új Európai Bizottság, ahogyan azt ígérte, meg fogja vizsgálni a lehető legjobb rendszereket a telekommunikációs adatok kapcsán is, és mindenféle véleményt figyelembe fog venni ezen a területen. Itt van egy bírósági ítélet, és ez fog bennünket vezérelni. Arról is tájékoztatnám önöket, hogy mi is történt a külföldi harcosok kérdésével. Itt a tagállamokkal szoros együttműködésben dolgozunk, közös megközelítést akarunk kialakítani, és európai szintű ellenőrzéseket kívánunk létrehozni mind a személyek, mind a dokumentumok tekintetében. Az Európai Bizottság egy iránymutatást kíván kiadni a határ védelem szempontjából, és a tagállamokkal együttműködünk annak érdekében, hogy gyors és hatékony rendszert alakítsunk ki a Schengeni információs rendszer mellett. Ezek az intézkedések hozzá fognak járulni ahhoz, hogy információcserét valósítsunk meg, méghozzá gyorsan a külföldi harcosok kérdésében. És most néhány gondolat a Smart Borders, az intelligens határkezelés kérdéséről. Itt is nagyon sok vita folyik a társjogalkotók között, és az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban egy új javaslattal fog előadni, e, előállni, és ezzel párhuzamosan vissza fogna vonni a 2013-as jogalkotási csomagot. azt várjuk, hogy 2015. szeptemberére valósul meg ez az új rendszer. Az Európai Bizottságnak az a célja, hogy új javaslatait 2015 vége vagy 2016 elejére javít, jelentesse meg. Ez az átdolgozás a parlament és a tanács aggodalmaira ad majd választ, és megpróbálja tovább javítani a az intelligens határvédelem kérdését, és költséghatékonyabbá tenni azt. Ezen a területen az Európai Parlament hozzájárulása is kulcsfontosságú, tehát önökkel szoros együttműködésben fogjuk ezt a kérdést kezelni. Főként Fájon asszony és Diaz de Mera urak társjelentéstevők együttműködésével. Természetesen várom az önök terveit is, és hát február végén ezzel kapcsolatban lesz egy találkozó a nemzeti parlamenti képviselőkkel is. Robert, köszönöm szépen azt a levelet, amelyet megkaptam, és amelyben meghívnak engem egy oldalú egyeztetésre december 9-ére. De nem akarok túlzásokba belemenni. Higgyék el, hogy a következő három hét során azért nagyon sok feladatom lesz. Genfben leszek 9-én egy fontos konferencián a szíriai menekültek kérdéséről fogunk ott eszmét cserélni, és aztán Luxemburgba kell majd látogatnom egy fogadalomra. Nagyon fontos az, hogy mindez még a Koreper találkozója előtt megtörténjen, de ezért el fogom küldeni erre a fontos találkozóra a főigazgatót. Azt a kezdeményezést tettük meg, hogy politikai iránymutatásokat dolgozzunk ki a második fázisra vonatkozólag. Ebben a fázisban az Európai Bizottság fenntartja a kezdeményezési jogát, de szeretnénk mind az Európai Parlamenttel, mind a tanácssal szoros együttműködésben dolgozni. És ahogyan a levélben is olvashatjuk, továbbra is be fogjuk vonni ebbe a folyamatba az adatvédelmi hatóságokat. Tisztelt parlamenti képviselők! Az első hónap elég kemény volt, nagyon sok minden történt, még mielőtt hivatalba léptem volna. Ahogy elkezdtem dolgozni, még mindig vannak olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell minél hamarabb. Az a célom, hogy a parlamenti képviselőkkel különböző dossziékban meg sokszorozzuk az együttműködést, és állandó együttműködést alakítsak ki a Libe szakbizottságban. Strasbourgban tudtunk találkozni, és önöknek köszönhetően a plenáris munka menetére tudtam koncentrálni. Köszönöm szépen. Okay. At least one member nearly tried to clap legalábbis egy ember tapsolni szeretett volna. Biztos úr nem igazán talált szimpátiára az, hogy ott hagyta a szemüvegét, de van egy jó hírünk. Minden egyes jelenlévő tag hozzá kíván szólni a vitához, sőt, még olyan valaki is, aki nincs is itt, és üzenetet küldött. Ez egy új rekord. 26. 26-an kértek szót, még 26-an nincsenek is itt, tehát egy igen különös helyzetben vagyunk, többen kérnek szót, mint ahányan jelen vannak. Ez azt hiszem, hogy elég jó hír. Hogyha a következő négy évben itt lesz, majd meglátja lesz ön, amikor üres a terem. Na, nagy a kihívás előttünk, Eh, ez pedig az, hogy nem érünk végére ennek az ülésnek ötig. A biztos úr elég hosszan szólt, 20 perc állt rendelkezésére eredetileg. Tisztelt kollégák, két perce lesz mindenkinek. Először a koordinátorok kapnak szót három percben. Nekik nehéz lenne három perc alá szorítani a hozzászólásukat. Először is a néppártnak adom meg a szót. Kérem, hogy eh, ne reagáljanak minden egyes kérdésre, hanem csak a legfontosabbra, ami önök számára a legfontosabb. Valószínűleg koordinátorok esetében itt több dolog is felmerül majd. Köszönöm szépen, biztos úr, a beszámolóját, és köszönöm szépen azt is, hogy betartotta a szavát. A meghallgatáson ugye azt mondta, hogy kapcsolatban marad majd a szakbizottságunkkal, ami a bevándorlást illeti. A bevándorlás témája még mindig aggodalomra ad okot, hiszen egy olyan témáról van szó, amelyet nem lehet elhatárolva vizsgálni, hanem ö, holisztikusan kell kezelni. Holisztikus stratégia nélkül, amely a bevándorlás, illetve a menekült ügy minden egyes aspektusára kiterjed, nem tudjuk a céljainkat megvál, megvalósítani. A földközi tengeri események következményei annak, ami a Szaharától délre eső területeken, illetve Afrikában történik. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a reakció nem kellő mértékű, sokkal nagyobb fellépésre van szükség annak érdekében, hogy a szervezet bűnözés, bűnözés hálózatait föltárjuk. Az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van ebben a folyamatban, és együtt működik mindegyik tagállammal. Célunk pedig az, hogy véget vessünk ennek a szörnyűséges helyzetnek. Ezek európai témák, európai megoldásra van tehát szükség. Nézzük, milyen fellépésekre számíthatunk, milyen fellépéseket tervez a bizottság annak érdekében, hogy az embercsempészek ellen fölvegye a harcot, mi a helyzet a frontex és más ügynökségekkel, nekik minden forrásra le, minden lehetséges forrásra szükségük van ahhoz, hogy megfelelően végezzék a munkájukat. Ami a PNR-t illeti, örömmel hallottam a beszédében, azt, hogy az Európai Unió és Kanada megállapodásra jutott a múlt héten, ez tartalmilag az irányelvet nem módosítja. Véleményem szerint ez az irányelv növelni fogja a biztonságot, és olyan rendszereket állít föl, amelyek az ellenőrzést, a kontrollt erősítik meg, minden Európai Uniós állampolgár előnyét szolgálva ezzel. És végül az állampolgárság, ez az ön tárcájához tartozik, ez a téma. Mm, Máltán azt hallottuk, vagy azt látjuk, hogy a máltai hatóságok és a, bíró, és a bizottság közötti tárgyalások az útlevél felvásárlás témájában illetve az a követelmény, hogy egy évig Máltán élhessenek ezek az emberek, ezeket a követelményeket nem tartják tiszteletben. Remélem a bizottság mélyrehatóban megvizsgálja majd azt. Köszönöm szépen. Kollégák, koordinátorok, mindenkit arra kérek, hogy tartsuk be a három percet. Köszönöm. Ja. Birgit Zippel az eszendétől. Köszönöm, biztos úr, hogy a bevándorlás témáját kimerítően taglaltam, mert ennek nagyon sok vetülete van. Egyrészt azt remélem, hogy mi közösen az Európán belüli szabad mozgást meg tudjuk őrizni, annak ellenére, hogy egyes tagállamok támadni kívánják, ezt. Meg kell védjük ezt, mert az európaiak jogot formálnak, az, ugyanakkor az egyéni menekült jog fenntartásához, hogy a valóban menekülők, valóban menedéket kérők megtalálják az utat Európába. A másik dolog pedig, ami szintén az ön tárcájához tartozik, a munkaerőpiaci migráció, és ennek is említette néhány pontját. Engem bosszant viszont, hogyha a migráció címe alatt az embercsempészetről beszélünk. Az embercsempészet egy súlyos bűncselekmény, egyre növekvő üzlete a bűnszervezeteknek, ám ezt inkább a szervezet bűnözés elleni harc címe alatt taglalnám, és nem a bevándorlás témájában. Mert ez bizony nagyon irritáló vitát, közvitát indít el a közvéleményben. Irritál, lehet, hogy a fordítás miatt, az ön megjegyzése a büntetőjoggal kapcsolatban, a biztonságot illetően, miszerint a nemzeti PNR rendszerek oda vezetnének, hogy az emberi jogokat Európában különböző mértékkel védik. Ez számomra meglepő, mert szerintem minden európai tagállam egyforma európai alapjogokra tart igényt, ezekben egyeztek meg, és nem fogadható el, hogy ezen alapjogok védelme különbözik, csak azért, mert tagállamonként különböző szabályok érvényesülnek. E héten nagyon izgalmas viták várhatóak, és kérem, hogy beszéljen ön is arról, hogy ön szerint tisztázóak lennek, lesznek-e ezek, mert nagyon sok intézkedés van a biztonság körében, és újra és újra azt halljuk különféle szervezetektől, európai szinten is, meg tagállami szinten is, hogy mindezek a különféle intézkedések a bűnüldözésben nincsenek összekapcsolva egymással. Egyes tagállamok egyes intézkedéseket nem is alkalmaznak, így nem lehet értékelni azt, hogy pótlogos új intézkedésekre egyetlen szükség van-e vagy sem, vagy a régiekre jobban alkalmazni. Remélem, hogy jól értett. Örülnék annak, hogyha egy lehetőség szerinti új európai PNR megállapodásban azt is tisztázni tudnánk, hogy mi történik az adatvédelmi csomaggal most, meg az irányelvel, a, a, az adattárolás kérdéseit, be mi a véleményünk, ezt kéne tisztázni mielőtt, és engem továbbra is meglep, hogy a tagállamok milyen kiterjedt internet információkkal bírnak a foreign fighterök ügyében. Érdekes, hogy szerzik be ezeket a részletes információkat, hogyha nincsenek utas listáról szóló információik. Köszönöm szépen, azt hiszem mindent sikerült ebbe a kérdésbe beleszorítani. Az ECR részéről Timothy Kirkop kapja meg a szót. Tisztelt biztos úr, először is üdvözlöm Önt, és nagyon szépen köszönjük a jelenlegi helyzet átfogó elemzését jó pár témára kitért, nem szeretnék én most ezekről részletesen szólni megint, de üdvözlöm a PNR-re vonatkozó megjegyzéseit. Ez mindig is közel állt a szívemhez, nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával, és mindig megpróbáltam eleget tenni a kollégák kívánalmainak. Örülök annak, hogy most a bizottság módosított javaslatokat fog közreadni és tudom, hogy a bizottság is ezen dolgozik. Van egy konkrét kérdésem. Ez pedig az eljárásokra vonatkozik, illetve a menekültügyi kérelmek földolgozására. Mindannyian tudjuk, hogy milyen ö, szomorú események történtek a múltban, és milyen nyomás nehezedik európai tagállamokra. Nos, a kérdésem az, hogy az Európai Bizottság megnézi-e az eljárások, illetve a kérelmek feldolgozásának minőségét, illetve az ezek közötti különbséget a különböző országokban, különös tekintettel a kiskorúakra, a gyerekekre, hiszen ez az egyik olyan téma, amely engem és a választókerületemet is nagyon foglalkoztat. Természetesen a szabályszerűségnek, a jogszerűségnek eleget kell tenni a migránsok esetében, de az biztos, hogy a humanitárius körülményeket tiszteletben kell tartani, szem előtt kell tartani, különösen a gyermekek esetében. Attól tartok, hogy néha, mivel a minőség nagy eltéréseket mutat, a gyermekek nem olyan bánásmódba részesülnek, amelyre mi itt a 21. században európaiként büszkék lehetünk. Köszönöm az ADE a Szile Wikström a következő. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Avramopoulos biztos úr, hogy eljött körünkbe ma. Az én kérdésem a Dublini szabályozásra vonatkozik, illetve azokra a rendelkezésekre, amelyek a kísérletnek utazó kisgyerekekre vonatkoznak. Mint tudják, a, dönt- a tárgyalások során, az új Dublini szabályozás tárgyalása során a 8-as cikkre visszatértünk, visszatérünk, hogyha lesz bírósági határozat az ügyben, amely jelenleg függőben van. A három intézmény vállalást tett, hogy a Dublini szabályozást a bírósági ítélethez igazítja majd. A bizottság tartotta ígéretét, és nyáron visszatért javaslatával, amelyet nagyon nagyra értékelünk. A javaslatát üdvözöltük itt a Libében, mert tiszteletben tartja a bíróság döntését, és a kísérlet nélkül gyermekek átadását, fölösleges átadását feleslegesé teszi a tagállamok között érdeklődne, hogy ön is olyan szilárdan kiáll majd, mint, utó, mint elődje a bizottság javaslata mellett, és nem változtatja semmi módon ezt a pozíciót, úgy, hogy a bíróság, Európai Bíróság ítéletének által feladott, feladott norma alá menjen. Mert világosan kimondja, hogy a kiskorúakat nem lehet küldözgetni egyik tagállamból a másikból, mint egy csomagot. Ez az első kérdésem. Másodszorban hallottam egyesektől, egyesek megemlítették, hogy lehet, hogy alakulóban van egy döntés, egy EU PNR irányában. Mint tudják, a LIBE két évvel ezelőtt elutasította ezt a javaslatot. Azt szeretném kérni, Avrapomus biztos úr, hogy ön vajon tudja, ismeri ezt a tényt, hogy a holland parlament leszavazta a nemzeti PNR rendszer gondolatát, és a holland kormány le is állította a projektet, amelyet EU pénzekből támogattak volna, visszafizették a pénzt az EU költségvetésbe. Ha a nemzeti parlamentek ellene vannak az EU PNR rendszernek, akkor ön hogyan válaszol erre majd? Föláll majd és megvédi a kötelező rendszert, az EU szintű kötelező rendszert, és ha igen, ha adatvédelemre szükség van, és az egyik fő aggája, hogy rámutatott korábban, akkor a bizottságban a kollégáival miért nem tesz meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy elfogadják az adatvédelmi irányelvet, mert ez lenne az első kulcsfontosságú mérföldkő ez irányban, meghatározó azt a világos jogi keretet, amelyben működhetünk, olyan eszközök létrehozásában, amely személyes adatok, utasadatok gyűjtését hozza magával. Ez két kérdés, tartottam az időmet. Köszönöm, várom a választ. Wasn't perfectly. Thanks, Cecilia. Köszönöm szépen. A GUE koordinátor Cornelia Ernst következik. Köszönöm, biztos úr, bevezetőjét, nyilatkozatát a bevándorlás politikában tenném fel a kérdést, hogy ha valaki bevándorlás politikáról beszél, akkor két kérdése kell válaszoljon. Az első, ezt várnám a választ. Mit gondol, amikor a Dublini rendszer továbbfejlesztésre gondol? Görögország például rendkívül erősen konfrontálódott ezzel, mert a menedékesek, akik odaérkeznek, ott ott kell őket valahogy befogadni, e, és ön szerint fenntartható ez a Dublini rendszer, ön kiáll -e mellette, hogy így maradjon végrehajtsák, vagy változtatni kell ön szerint rajta? A második kérdésem, a bevándorlás esetén a resettlement, visszatelepítés ügyéről is szót kell ejtenünk. Az EU részéről van egy program, a tagállamok azonban nagyon érdeklődnek iránta, Ön mit tesz annak érdekében, hogy a resettlement program erősödjék, és hogy több tagállam mozduljon ez irányba? Ez tehát a, a bevándorlás és a menedék ügy kérdésében ez érdekel. Meglepett az, hogy múlt héten az EU-Kanada PNR megállapodást elküldtük az Európai Bíróságnak, és teljesen világos, hogy egy nagyon kritikus ítélet várható, annál azért, mert az adattárolásra vonatkozó irányelvet abszolút lenullázta, gyakorlatilag nem működik ez az irányelv. A PNR adat, adat jelent, mi más jelentene. Tehát akkor ezzel a ennek hátterében, hogy már egy, egy megállapodást ebben az ügyben, a bíróság előtt küldtünk egy, egy ügyet, ő hogy állhat ki az EU-PNR megállapodás mellett? Ez az én szememben egy kicsit a komolytalanság határát súrolja. Nem kéne megvárni először a bíróság döntését, mielőtt tovább lépegetünk? Ön nem gondolja, hogy meg kell várjuk? Mit mond a bíróság? Ez volna a minimum. Ez az első gondolatom az EU pnr kapcsolatban, tehát nagyon csodálom, csodálkozom, hogy ennyire gyorsítjuk, erős. Tehát nézzük meg, hogy mit dönt a bíróság. Nagy gondok vannak tudnék ezzel szerintem. Mit akar tenni annak érdekében, hogy az adatvédelmi csomag érvényesüljön, amely sokkal fontosabb számunkra? Azt vártam volna öntől, hogy nyomást gyakorol az adatvédelmi csomag végrehajtására, és emellett áll ki, nem a PNR mellett. Okay, Köszönöm szépen. Uh, Judith Sargentini következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan Cecilia Wikström, illetve Cornelia Ernst is elmondták az adatvédelemmel kapcsolatos aggájainkat, erre nem szeretnék kitérni, bár holland képviselőként e, én is ugyanerre szerettem volna kitérni, olyan területekre, ahol a nemzeti parlamentek azt mondják, nem, köszönöm. Lényeg a lényeg, egy új jogi megközelítésre van szükség a legális migráció tekintetében. Láttuk a bizottság munkatervét, azt mondják, hogy egy új politikát akarnak kialakítani. Biztos úr, öntől azt hallottuk, hogy meg akarják változtatni a migrációval kapcsolatos narratívát, nekem is ez a célom, azonban nehezen értem azt, hogy hogyan lehet megváltoztatni ezt a narratívát, hogyha azt látjuk, hogy olyan operatív intézkedéseket akarnak foganatosítani, amelyben a külföldi harcosok is benne vannak. Úgy látom, hogy ez a narratíva nem változott. Szeretném Szeretném emlékeztetni önt a meghallgatására. Ott nagyon is értékeltem azt, hogy tiszteletet tanúsított a migránsokkal szemben, illetve különbséget tett a különböző formák között, a migráció különböző formái között. Vannak olyanok, akik Európába akarnak utazni legálisan. Ezeken a hajókon három típusú ember van, vannak a politikai menekültek, vannak a munkakeresők, akiket, akik, ne, akik nem legálisan érkeznek, illetve vannak olyanok, akiket csempésznek. Most azt szeretnénk, hogyha a veszélyes utazási formák megszűnnének, új, új munkaügyi, migrációs jogszabályokat szeretnénk. Itt a munkaprogramban a kékkártyás irányelvre utalt, ez egy intelligens irányelv, hiszen a, tagállamok, a tagállamoknak is megvan a maga jogszabálya a magasan képzett munkára vonatkozóan. Hosszú távú, hosszú távú, alacsony fizetésű munkahelyekről kellene beszélnünk, és ez megváltoztatná az európai narratívát. Amikor pedig a, a tanulókról beszélünk, akkor, akkor az operek kimaradnak ebből. Ez a kategória pedig a visszaélésékre ad, ad okot, hiszen ő, nekik nincs meg a megfelelő jogi hátterük. Az európai tagállamok az afrikai tagállamokkal találkoznak Rómában, és egy olyan országgal kötünk egyességet, mint Eritrea, hogy hogyan, hogyan tartsuk a migránsokat ezekben az országokban, mint például Szudán és Eritrea, hát ezzel nem értek egyet. I want to stop A legális bevándorlás ügyében talán akkor arra nem is térünk ki. Utolsó koordinátor ebben a körben, Laura Ferrara, EFDD. Laura. Köszönöm szépen. Vermopulos uh, úr, Avromopulos úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Én is a... Itt vagyok, lát, igen, tehát megint csak a Sargentini asszony által elmondottakhoz kapcsolódva a legális és az illegális bevándorlásról szeretnék beszélni. Az illegális bevándorlás ellen fel kell venni a harcot, ugyanakkor a legális bevándorlást támogatni kell. Nagyon fontos a diákok és kutatókra vonatkozó jogszabályok megszületése, de nem szabad, hogy csak gazdasági szempontból figyeljünk a bevándorlókra, inkább olyan emberekként kellene rájuk tekintenünk, mint akik szükségben vannak, szükséget szenvednek és segítségre, van, segítségre szorulnak. Hiszen nagyon sokan üldözések elől, háborúk elől menekülnek ide. Ezen személyek esetében a Blue Card vagy az irányelv, amely a diákokra és a kutatókra vonatkozik, nem megoldás. A, bevá- a illegális bevándorlás sajnos azért is ilyen magas arányú, mert nagyon kevés a legális bevándorlási lehetőség. Mit akar ön tenni annak érdekében, hogy javítsunk ezen a helyzeten? Szerintem ebből kiindulva lehet egy igazi emberkereskedelem ellenes harcot útjára indítani, hiszen mindannyian egyetértünk abban, hogy az emberkereskedőket, illetve a mm, szervezett bűnözőket akarjuk lefülelni, de ezt nem fogjuk tudni megtenni egészen addig, amíg jogi lehetőségeket nem adunk a bevándorlóknak. Tehát itt egy megelőzéses megoldásra kell gondolni. Ami pedig az alapok alkalmazását illeti, ez számomra nagyon fontos kérdés, azért is, mert Olaszországban nem olyan régen a bevándorlással kapcsolatos alapok felhasználásáról sok vita folyt, és itt nagyon nagy a probléma. Volt egyébként a Strasburgi Bíróságnak is egy ítélete, amely úgy ítélkezett Olaszországról, ahová nem lehet a családegyesítést megvalósítani azért, mert borzasztó körülmények között élnek a bevándorlók, akik megérkeznek Olaszországba az illegális bevándorlók, és nagyon gyakran a szervezet bűnözés karmaiba kerülnek. Tehát ezzel kapcsolatban minden bizonyal akkor lehetne valamit tenni, hogyha jobban odafigyelünk az alapok korrekt felhasználására. És végül szeretnék még a személyazonosítással kapcsolatos eljárásokról beszélni. Ezek ugyanis Olaszországban, és nem csak ott, azt is lehetővé teszik, hogy erőt alkalmazzanak a rendvédelmi szervek, akkor, amikor olyan személyek azonosítását próbálják megtenni a hatóságok, akik ezt visszautasítják. Ez pedig az emberi jogokkal ellentétes, úgyhogy szeretném, hogyha ezen a területen is tennénk valamit. Uh, Tisztelt biztos úr, most lezártuk a koordinátorok körét. Itt természetesen minden kérdés az ön portfóliába tartozik. Próbáljunk meg most ezekre a kérdésekre választ adni. Megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Mindenkinek a kérdései között szerepeltek azok a gondolatok, amelyeket már jó magam is a bevezetőmben megemlítettem. Ugyanakkor értem azt, hogy bizonyos pontokkal kapcsolatban további felvilágosításokra van szükségük. Metszász képviselőnek azt szeretném elmondani, hogy a 2015-ös munkaprogram egy európai ágendát tartalmaz a politikával kapcsolatban. Most hát én teljes mértékben egyetértek önnel. Globális, holisztikus megoldásra van szükség, hogyha most külön-külön megvizsgáljuk a dossziékat, amelyek az asztalon hevernek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy láttam, hogy hogyan növekszik ez az egész jelenség az évek során. Európa egy, az elején nagyon meglepődött, és egészen máshogy értelmezte ezt az egész jelenséget. Ugyanis a korábbi bevándorlás teljesen más jellegű volt, mint ez a mostani. És aztán töredezett választ adott Európa, amely egyébként néhány eredményt is hozott, de azért ez mégiscsak kevés volt. Most, a mostani jelenlegi helyzet egészen más. Nem is akarom véka alá rejteni, hogy éppen készülök a kérdésekre, amikor arra kértek, hogy jöjjek ma ide, akkor az összes dossziét átolvastam, és teljes mértékben egyetértek az önök által felvetett kérdésekkel, a kényes ügyekkel. Például az emberi jogi kérdések számomra is épp olyan fontosak. Tehát az, amikor a terrorizmust, a bűnszervezeteket összekötjük a bevándorlással, ez teljesen elfogadhatatlan, ugyanis itt két teljesen különböző jelenségről van szó. De ugyanakkor olyan témák kerültek a portfél, portfóliómba, amelyek részben az emberi jogokra vonatkoznak, másrészt pedig a bevándorlásra is. Éppen ezért, ahogyan azt már elmondtam az elején is, holisztikus megközelítésre van szükség. És ilyen szempontból egy stratégiát kell kidolgoznunk, amely megteremti azokat a feltételeket, lehetőségeket, amelyek a legális bevándorlást készítik elő. És ezen alapokon állva magyaráztam el a saját álláspontunkat. Az együttműködés szükségességéről is esett szó, Rómában is erről volt szó, ott végre először egy asztal köré ültek olyan országok képviselői, ahonnan érkeznek a bevándorlók, a tranzitországok képviselői is ott voltak, és a befogadó országok is. Nos, hát nagyon sok szempontból világosabban láttunk, mert most végre először az afrikai partnerországok képviselői is ott ültek az asztalnál. Tehát nagyon fontos ez az, hogy hogyan is folytatjuk ezt az együttműködést ezen országokkal ahogyan láttam, az európai PNR-rel is egyetértenek önök, és ott megint csak az adatvédelem erősítése a cél. Erről már elég hosszasan beszéltem, de megismétlem. Zíber úr által elmondottakat elismerem az ön álláspontját, és nekünk együtt kell működnünk. Ez ténykérdés. Ami a parlamenti eljárást illeti, ezzel kapcsolatban vannak azért ellenvélemények. Én az európai kormány részeként úgy érzem, hogy az Európai Parlamentnek ellenőrzési joga van felettünk, de ugyanakkor szeretném, hogyha együttműködnének velem önök, és a parlamenttel együttműködésben tudnánk kialakítani az új politikákat. Azért mondom ezt, mert közös jogalkotásra van szükség a jövőben, és ezt csak úgy lehet megvalósítani, hogyha az intézmények egyetértenek. Ezt az együttműködést ajánlom fel önöknek. Természetesen én tiszteletben tartom, hogy különböző kényes kérdések vannak, és tudom, hogy különböző ideológiák vagy álláspontok, alapértékek megmutatkozhatnak itt a parlamenten belül, de mégiscsak az alapkérdés úgy merül fel, hogy az emberi jogokat teljes mértékben védenünk kell az egyik oldalon, a másik oldalon pedig egy sokkal dinamikusabb eljárásra van szükség a kérdések megoldása terén. A terrorizmus valóságá vált, én szerintem ebben mindannyian egyetértünk ma. Állandóan attól rettegünk, hogy mi is fog történni az unión kívül a jövőben, láthatjuk azt, hogy milyen terrorista cselekményekre kerül sor a világban, de ugyanakkor a jelenséget el kell utasítanunk, és keményen fel kell lépnünk ellene. Ennek a harcnak szét kell válnia a bevándorlás kérdésétől, és ami pedig az emberkereskedőket, embercsempészeket illeti, itt nagyon kemény szankciókat kell alkalmaznunk, és ehhez közös megközelítésre van szükség. Mi elismerjük azt, hogy itt egy iparágról van szó. Lehet, hogy meglepöm önöket, de nagyon sok bűnszervezet jobban szervezett, mint a, saját, mint a tagállamok hatóságai. Olyan technológiákat alkalmaznak, amelyek a legmodernebbek, és a gyakorlatban mi csak akkor tudunk tenni valamit ellenük, hogyha közösen lépünk fel. Főként akkor, amikor az emberkereskedőkről beszélünk, vagy embercsempészekről beszélünk. Egy másik fontos pontról is szó esett, És ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy még 25-en kérnek szót, ezekre a kérdésekre is majd válaszokat kell adni. Úgyhogy ezt figyelembe kell venni. Úgyhogy kérem, hogy egy picit próbáljon meg gyorsabban válaszolni a koordinátorok által felvetett kérdésekre. Kérem, hogy egy kicsit a ritmust gyorsítsuk fel, mert még 25-en kértek szót, és jó lenne, hogyha mindenkinek a kérdésére jutna idő. Úgyhogy kérem, hogy a koordinátorok kérdéseit lassan zárja le. Igen, azért ez nehéz, mert a, az, amit válaszolni szeretnék, és a tudatalattim között konfliktus lép fel a válaszok kérdésében. De az biztos, hogy az emberek tudják, hogy nem válaszolhat minden egyes kérdésre, úgyhogy a kollégák is tudják ezt. Kérem, hogy ne aggódjon emiatt. Most pedig akkor visszatérnék Máltára. és az állampolgár kérésére. Ez egy nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés de azért van hatása európai szinten is. Ezt pedig majd akkor fogjuk látni, amikor eszmét cserélünk az illetékes biztossal. Természetesen, ami a menedékpolitikát illeti, itt is javítani kell a helyzeten, és az Európai Bizottság oda is figyel erre. Ami pedig a PNR-t illeti, nos hát itt önökkel együtt szeretnénk megoldani azokat az aspektusokat, amelyek alapvető fontosságúak véleményünk szerint, de ezt a munkát önökkel közösen kívánjuk elvégezni. Az Európai Bizottság nem akarja a sztenderdeket csökkenteni, és ezen a téren nem fog engedményeket tenni az alapjogokból. Tudom, hogy a LIBE szakbizottság visszautasította az európai PNR-re vonatkozó javaslatot, éppen ezért úgy gondolom, hogy ezen javítanunk kell. Nem ismerem a holland helyzet részleteit, de az biztos, hogy ezzel kapcsolatban az Európai Bizottságnál odafigyeltünk a javaslatok megalkotása előtt már erre a helyzetre. Most tudom, hogy nagyon sok más kérdés van, úgyhogy erre nem szeretnék most részletesen kitérni. Ami a PNR-t illeti, ennek különböző aspektusai vannak, és ez más, mint az adatvédelem. Arra szeretném önöket kérni, hogy reálisabb együttműködést alakítsunk ki ezen a területen, és alternatívákat dolgozzunk ki. Ami az adatok megőrzését illeti, itt nem szabad elhamarkodottan döntenünk, és a nemzeti alkotmánybíróságok véleményei is meg fognak érkezni, valamint az Európai Bíróság döntése vagy ítélete is függőben van. Én nem akartam összemosni a terrorizmus, illetve a külföldi harcosok kérdését a bevándorlókkal, sőt, én csak annyit mondtam, hogy ezek mind az én kompetenciámba tartozó témakörök. Sőt, mi pont azon dolgozunk, hogy olyan javaslatokat tudjunk letenni az asztalra, amelyek a bevándorlók jogaira vonatkozó kartában csúcsosodnának ki. also in legal migration. Yes. Αναφέρθηκα πριν στην νόμιμη μετανάστευση. Αυτό εννοούσε. Beszéltünk a legális migrációról, Ferrer asszony is eh, erre kérdezett rá, ezt a hozzászólásom elején említettem. Elnök, még 25-en kértek szót. Tessék, mit jelez a kezével? Well, egy egészen konkrét kérdést tettem föl a gyerekekre vonatkozóan, illetve a, azokra a gyerekekre vonatkozóan, akiknek nincsen kísérőjük a Dublini jogszabály értelmében. Erre nem kaptam választ. Megemlítettem ezt a témát, elmondtam, hogy nincsen olyan lehetőség, mi szerint ezt a politikát megváltoztathatnánk. It's Laura. Sì, eh, no, era giusto anch'io per avere... Én is csak szerettem volna, hogyha konkrét választ kapok a felvetéseimre. A személyazonosítás, illetve a bevándorlási útvonalak kapcsán nem kaptam választ. Could, could you repeat it, please, because I didn't hear you? legal access, points of access. It was legal. legal the issue was legal, routes. It was legal. A jogos bevándorlási útvonalak és a, az személyazonosítás problémája. A biztos hogy beszélt a humanitárius vízumokról, ami részben nem akarok helyette válaszolni a kérdésre, de felvehetne biztos úr engem esetleg? Beszélt erről. A harc tüzében, biztos. De eh, aggaszt egy kicsit a dolog. Cornélia, gyorsan, gyorsan akkor. Ha ügyrendi kérdés, akkor abszolút nagyon, nagyon türelmes ember vagyok, de egyetlen kérdésem sem kaptam választ. Csak egy választ kérek. Ön úgy gondolja, hogy most az EU PNR-on lehet tovább dolgozni, annak ellenére, hogy múlt héten egy EU PNR megállapodás Kanadával az Európai Bíróság elé került, és az adattárolás iránya gyakorlatilag érvénytelenné vált. Igen, megemlék, megemlítem még egyszer, tehát ugyanebben az irányban kell tovább haladnunk, ezt elég egyértelműen elmondtam. Őszintén válaszolhatok erre a kérdésre. Ugyanazt az politikai irányvonalat kell követnünk, mint eddig, azaz európai PNR a cél, ami pedig azt jelenti, hogy az Európai Bíróságtól jogi tanácsot kérünk. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a véleményük az Európai Unió, illetve az USA közötti PNR-ről. Most fegyelmet kell tartanom. 25-en állnak sorban, és ezen a listán vannak olyanok, akik jelentős tevőként dolgoznak, vagy dolgoztak, úgyhogy megérdemlék, hogy választ kapjanak és keresztesenek. Kezdjük a listát. Ez nem fair hogy a, a biztos első szereplésekor így kérdezések ülünk. Mindenki két percet kap, kérem fegyelmezzék magukat. Lehet két percnál kevesebbet is persze, de majd mindenki a fő témájára kérdezzem. parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen. Jó napot, biztos úr. Köszönöm, a besz hogy felszólalt. Én a magam részéről az EU és harmadik ország közötti megállapodásokról szeretnék beszélni. Ön azt mondta, hogy ez fontos eszköz lehet az illegális bevándorlás elleni harcban. Mert jó kapcsolatokat teremt az EU és az érintett országok között egyrészt, másrészt erős üzenetet hordoz, és az embercsempészek felé pedig elrettentő üzenettel bír. Nos, a harmadik országokkal kötendő, kötött megállapodásokban ezek köre szélesebbé vált. Vajon ez jó iránya, hogy szélesebb körűek ezek a megállapodások? Mások kérdésem, hogy a bizottság megvizsgálta-e, hogy menny, operatíven mennyire hasznosak, sikeresek ezek a megállapodások? Második kérdésem, Tudom, hogy egyes harmadok országok, annak ellenére, hogy ugyan aláírták a megállapodást, nem tartják be. Van-e valamilyen ö, eszközünk, úgymond, valami ösztönző eszközünk? Lehet -e rendkívül intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy betartsák? Tudom, hogy egyetértünk abban, hogy ez rendkívül fontos, és az ön tárcájában is fontos szerepe van. Köszönöm. Darab, csomagokban kapjuk a kérdéseket, és aztán válaszol a biztos úr, Anna Gomes. Biztos úr, egyetértek azzal, amit Judith Sargentini mondott, hogy mennyire nevetséges, hogy találkozunk kormányokkal, mint a, mint a szudáni és a etióp, meg az eritreai kormány, amelyek, amelyek hát a saját népük ellen háborúznak, úgyhogy hogy fogják visszafogadni ezeket az embereket. Úgyhogy nehéz ezekkel megállapodni aztán eh, arról beszélt, hogy egyes bevándorlók az életüket az embersebészek kezébe teszik. És beszéltünk arról, hogy erre nincs, ennek nincs jog, jogi útja. Ám egyes bevándorlókról is beszélnék, akik, akik nem csak zöld utat engednek, hanem piros szőnyeget terítenek eléjük tagállamok, ez nem teljesen tagállami kérdés, ez európai kérdés. Az egész Schengeni rendszer integritását fenyegeti, és a mi integritásunkat is, mert ezzel behozzuk a, a, a, a, a bűnözést az EU-ba. Saját hazámról beszélek, Portugálról, mert nem az egyetlen, tudja, néhány héttel ezelőtt elfogták a határőrség parancsnokát, a igazságügyi miniszter helyettest elfogták, a regisztrációs központ vezetőjét, tehát 11 csúcs tisztviselőt, mert részt vettek egy olyan hálózatban, amely az úgynevezett aranyvízumokat osztogatta. És ez nem csak magas szintű korrupciót jelent, az egész rendszer nem működik jól, ha nem szűri ki. Például a pénzmosás elleni irányelv. A portugál pénzügyminiszter itt volt tegnap, azt mondta, hogy jól működnek az ellenőrzések. Hát nem működnek jól. Megkérdeztem a minisztert, nem tudott válaszolni. Neveket kértem. három ezer embernek adtak aranyvizumot Portugáliában, mert nem csak a kérelmezők, hanem a családjuk is megkapja. Adat, és adatvédelemre hivatkozással nem kaptam erre választ. Holott kulcsfontosságú kérdést. Nem csak a holnapról szól, nem csak az egyenlőség ellen Köszönöm, mondja az elnök aranyvizumok. A bizottság ezt nem söpölti a szőnyeg alá. Elnök, tehát aranyvizumok, Hisztanova. Kedves biztos úr, a két éves e- Schengenről szóló jelentésben, amelyet ma reggel kaptunk meg, ismét megjelenik az, hogy annak ellenére, hogy a tanács még nem volt abban a helyzetben, hogy a belső határok védelméről lemondjon Bulgária és Románia tekintetében. Nos, ennek ellenére szeretném megkérdezni öntől azt, hogy a bizottság mit gondol arról, hogy mik lesznek a következő lépések a Bulgária és Románia Schengenbe való belépése területén, és ez önök szerint a közeljövőben megvalósulhat-e. Nem tudom, hogy mit tud tenni, mit tud mondani ezzel kapcsolatban, és hogy két, ezen két ország az európai projektben tér, ténylegesen részt tudjon venni minél hamarabb. Thank you very much, and thank you again for... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartotta az időt. Barbara Spinelli következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Kedves biztos, jó estét kívánok! Ön a meghallgatása során egy közös menedékes politika kidolgozása mellett kardoskodott. Ezért merül fel bennem az a kérdés, hogy mi is történik most éppen Aténban, hiszen ott több mint 200 szíriai egy, héte, egy hete már a szintagma téren éjség sztrájkba kezdett, nagyon sok gyermek is ott van, sokakat el kellett, kórházba kellett szállítani. Borzalmas a helyzet, ugyanis ők olyan harmadik országba kívánnak, tehát egy harmadik országba kívánnak elmenni, azonban a Dublini rendelet alapján leblokkolják őket az első belépés államában. A görög állam pedig azt mondja, hogy nem tud menedéket adni, és munkát sem ezeknek az embereknek. Tehát itt tulajdonképpen ilyen jog nélküli területek alakulnak ki, egyre több nem biztos állam van az Európai Unión belül, ami az alapjogokat illeti. Laura Ferrara is Olaszországot említette, hiszen a Strasburgi Emberjogi Bíróság szerint Olaszország sem áll a helyzet magaslatán, nem képes megfelelő feltételek mellett fogadni a menedékeseket. Mit kíván ön tenni annak érdekében most azonnal, hogy ezt a drámai helyzetet megállítsa Görögországban, hogy tegyenek valamit, és mit kívánnak tenni a menekült hullámok kezelésének kapcsán, ugyanis a 2000 egyes irányelv, a szolidaritás irányelveként is elhíresült, kellene itt érvényre jusson, amennyiben ezt nem tudják megalkotni, akkor miért nem képesek a Dublin 2 vagy a Dublin 3 rendelkezéseit alkalmazni, ugyanis borzasztó helyzetek alakulnak ki, máshová kívánnak menni ezek az országok, de mégis az első befogadó ország nem képes fogadni ezeket az embereket, és ott ragadnak. Köszönöm szépen. Biztos úr, az alapjogi ügynökség ma reggel két nagyon részletes jelentéssel szolgált az Európai Unióba látogatók, illetve a határvédelem kérdéséről. Úgy tűnik, mintha az alapjogok ebből a szempontból nem lennének annyira fontosak. A Frontex nem képes megfelelő javulást előidézni ezen a területen. A, SUF, a Frontex tevékenysége nem eléggé átlátható, és nincsen demokratikus ellenőrzés alatt. Mit kíván ön tenni ennek a helyzetnek a javítása érdekében? Emilio Relli, az Európai Ombudsman, egy egyéni megközelítést kíván alkalmazni a Frontex tevékenységége révén jogsérülést szenvedettek esetére. Mit kíván ön tenni ezen a, e, ebben a kérdésben? Okay, uh, Mrs. Holmeyer, would you like to... Holmeyer asszony. You're speaking as a civilian, not a coordinator. so two minutes. Nem koordinátorként beszél, hanem. Köszönöm éppen a költségvetési tárgyalásokról jövők, elég nehéz konstellációk vannak ott is. Köszönöm, hogy eljött. A következő időszakban nagyon sok nehéz kérdésekkel kell megbirkóznunk. Az első az, hogy hogyan fogjuk a földközi-tenger térségét megold, meg a problémát megoldani, az állásfoglalás ezzel foglalkozik. Egyrészt úgy, hogy a menekültek, akinek nincs esélyük otthon, hogy otthon maradjanak, vagy ott életben maradjanak, nekik legelős utat nyissunk Európába, a másik oldalon hogyan lépünk föl az embercsempészek ellen, akik az emberek kétségbeesésével kufárkodnak rettenetes módon, az ő lehetőségeiket lebontsuk, hálózataikat szétromboljuk, megállítsuk. Ezek a kérdések kapcsolódnak az Európai Unió belső biztonságával, az állampolgárok számára ezek súlyos kérdések. Az iszlám állam terrorizmusát látva, a brutális kegyetlenségét látva ezen terroristáknak, hogy milyen Európai Unióban hogyan tudunk, hogyan tudjuk megállítani a, a nemzetközi harcosok lehetőségeit. Meg kell fosztjuk őket a lehetőségeiktől, attól, hogy Európában kövessenek ilyen tetteket és a sötét, zavaros gondolataikat érvényesítsék itt. Európában fiatalok hát tudnilik megnyernek ezekkel a sötét gondolatokkal, és azok, akik ki akarnak szállni a terrorizmusból, azoknak utat kínáljunk arra, hogy ki tudjanak lépni ezekből a szervezetekből. Köszönöm, nagyon sok közös munkánk lesz. Thank you, Monica. Thank you for sticking to time. Köszönöm szépen, és azt is, hogy betartotta az időt. Kékosz úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Biztos úr, üdvözlöm Önt itt a szakbizottságunkban. Spinelli asszonyt szeretném kiegészíteni. Nem, talán a hétfői napon lehetne összpontosítani arra, hogy milyen úti okmányokat kaphatnak ezek a menedékesek. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy ezeket a folyamatokat hogyan lehet megkönnyíteni, hiszen nem hagyhatjuk, hogy az érség, illetve a hideg elpusztítsa ezeket a menekülteket. Január elején Görögországban mintegy 600 ember kerül majd az utcára, nem kapnak semmilyen hozzájárulást. Azt hiszem, hogy erre reagálni kéne. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Biztos úr, most már a tematikus kérdéseken kívül kapott más kérdéseket is. Nem tudom, hogy hogy kíván reagálni ezekre. Esetleg most az eddig elhangzott kérdésekre választ választad, és utána meghallgatjuk még a következő 12-13 tagot, vagy pedig először hallgassuk meg az összes kérdést, és a végén kíván válaszolni. Ha megengedi elnök úr, akkor inkább most adnék választ az eddig elhangzott kérdésekre. Rendben, mondja az elnök, akkor, hogyha a képviselőrak és hölgyek is ezt el tudják fogadni, akkor meghallgatjuk az eddigi kérdésekre a választ, és aztán a további kérdésekre kerül sor. Biztos úr, öné a szó. Először is az első kérdésre reagálva szeretném elmondani, hogy igen, támogatjuk a nemzetközi megállapodásokat, az eddiginél több országgal együttműködünk, illetve a mobilitási partnerségi megállapodásokat is kiaknázunk. Ez egy nagyon jó lehetőségeket kínáló eszköz. Ezen megállapodások természete több dimenzióra kihat. Természetesen beszéltünk a visszautasításokról, illetve a szabad vízumokról is. az ingyenes vízem, vízumokról. Igen, igaza van. Gomes asszony, én is hiszek a párbeszédben. Tehát, Gomes asszony, hiszek én is a párbeszédben, mint ahogy ön is. Biztos társaimmal együtt, hiszen önök is tudják, hogy jelenleg szinergiában együtt dolgozunk, a különböző területeken. Tehát nem szeretnénk semmilyen kiskaput nyitva hagyni. Mindenről beszélünk a kollégákkal, beszélünk a politikai fejleményekről, illetve beszélünk arról, hogy az alapjogok érvényesítése milyen pozitív további hatással lehet a helyzetre. Timmermans úrral is beszélünk erről, úgy gondoljuk, hogy a kialakított, kialakítandó politikák egy stabil rendszert fognak létrehozni Európában. Ami pedig Románia és Bulgária kérdését illeti. Beszéltünk már a meghallgatás során is erről a témáról. Egyértelmű, az, hogy a bizottság kitart mellett a döntés mellett, hogy Bulgária és Románia számára megnyitja, megnyissa Schengen kapuit. Véleményem szerint, amikor ezek az országok a Schengeni térség szabályait alkalmazzák, illetve hogyha európai segítséget kapnak, akkor megfelelően tudnak majd működni. Való igaz, hogy különböző véleményeket hallottunk, vannak olyanok, akik kétségbe vonják ezen két európai ország azon képességét, hogy a kötelezettségeknek eleget tegyenek, akkor a bizottság segítőkezet nyújt majd. Megadjuk a szükséges támogatást ahhoz, hogy a Schengeni térség tagjai lehessenek. Spinelli asszony, Kékop úr egy olyan helyzetről beszéltek, amely most Atént érinti. A görög hatóságok engem is tájékoztattak, tehát számomra is ismeretes a helyzet. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy a civil menekültek csoportja nem kérnek menedéket, bár ezt lehetővé teszik a görög hatóságok. Ahogyan ön is elmondta, itt egy űr tátong, tehát abban bizonyos vagyok, hogy a görög hatóságok megfelelő támogatást adnak ezen szíriai menekültek számára. Hétfőn szélesebb körben tárgyaljuk majd ezt a kérdést, tehát a szíriai menekültek ügyét. Azt látjuk, hogy egyre több az innen érkező menekült, és a szomszédos országokra ez egyre nagyobb nyomást helyez. Beszélt Görögországról, de tulajdonképpen ez minden országot érint. Az egyén szabad döntése az, hogy menekült státuszt kér, a tagállam ezt nem kérheti senkitől, vagy nem próbálhat senkit sem meggyőzni erre, még akkor sem, hogyha az adott személy nyilvánvalóan humanitárius védelemre szorul. Szeretnék rámutatni arra, hogy a tagállamokat a jog kötelezi arra, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik az országukba érkeznek. Ide tartoznak az új lenyomatok, és így tovább ezek az emberek pedig nem fogadják el ezt a folyamatot. Ez nem csak Görögországot érinti, más országokban is így van. Ami a szíriaiak ügyét illeti, a tagállamok között van egy megállapodás, mi szerint nincs önkéntes visszafordítás, önkéntes visszautasítás, Tudom, hogy 2010 óta létezik egy menekültügyi program, amely keretében megpróbáljuk a szisztemikus, tehát a rendszer szintű kudarcokat orvosolni. És ennek megfelelően kezdeményezéseket is elindítottunk, melyek segítségével az Európai Bizottság képviseletei felléphetnek, és nemzetközi szinten is megpróbáltuk, például Genfben ezt megvitatni. Aztán alapjogok, emberi jogok, Természetes az, hogy minden alkalommal, ha vizsgálatok indulnak, akkor nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy mi is kapunk információt, és pontosan tudjuk, hogy minden, amit a bizottság tesz, meg kell feleljen a szabályoknak. Capel. Alvarez, point of order. Yes. Ügyrendi kérdés? Milyen, biztos úr, milyen támogatás ad a, a görög kormány? Nincs élelmiszer, eh, nincs kórházi ellátás. Honnan tájékozódik ön? Okay. Ε, μα εσείς μου, το, μα εσείς μου το Hát a, a kérdését illetően, ha valaki kórházba visznek, az segítség, és hát nem, én úgy lát, nem úgy látom, ahogy ön, abban viszont egyetértünk, hogy itt egy nagy ö, szabályozási és ellátási hiátus van, ám az én információm arra támaszkodik, amit Aténből jelent nekem a kormány. Köszönöm, biztos úr. Melyer asszony a következő feltevője? Köszönöm szépen, elnök úr. Több kérdésem van a listán a biztos úrnak. Igaz az, hogy a bizottság tervezi azt, hogy felállít egy befogadó központot Észak-Afrikában. Ön gondolja, hogy ez, ez egy egy oldalú döntés. Aztán a médiumokban megjelent az a hír, hogy az Európai Bizottság egy nemzetek feletti határvédelmi rendszert indítana el. Ez a, terv, ez a tervben mi a helyzet? Aztán a dzsihádharcosok ügyében tekintettel arra a tényre, úgy látjuk, hogy engednünk kéne, hogy kimenjenek az országból, ezeket nem szabadna visszaengedni őket az EU-ba. A médiumban különféle számok jelennek meg az EU-ból kiutazó és visszatérő dzsihádista harcosokról. Jó lenne, hogyha egy kicsit világosabbá tehetnénk a képet. Önök szerint 2000, hány, hány dzsihádista harcos hagyta az EU-t, és mennyien léptek vissza az Európai Unió területére? Köszönöm, Frank Engel. Thank you, Claude, and, uh, given the... Köszönöm, Claude. Tekintettel, hogy szorít az idő, nekem igazi kérdésem nincs, hanem egy javaslatom, akár bátorító jellegű javaslatom volna. A PNR-ral kapcsolatban teljesen egyetek önnel azzal abban, hogy tovább kell folytassuk ezen európai PNR kidolgozását azért, ha másért nem is, azért, hogy a jövőben készen álljunk koordináltan tárgyalni a világon más országban levő partnereinkkel, akik hasonló lépéseket tesznek, PNR terveznek. Tehát nem volna, nincs arra ok, hogy ne hogy miért ne próbálnánk tenni a saját házunk táján ezt az ügyet. Azért is fontos ez, mert, mert Afrikával egy számomra nagyon fontos kontinenssel kapcsolódunk, és az Afrikából való kapcsolattartásunk mikéntjét és meghatározza ez, hogy ezzel legalább csökken, valamire csökkenteni tudjuk az Afrikából kiinduló migránsok által gyakorolt nyomást, akik hát Eritreában például tudom, hogy nagyon sokan szívesen maradnának otthon, ám er- er- egy, egy gigantikus szabadtéri börtönné vált, úgyhogy ezzel kapcsolatban is kellene, hogy szakpolitikai eszközöket elindítsunk, az, állami, az államok rendbetétele Afrikában, tudom, hogy nem a migrációs vagy a belügyi biztos ügye ez, vagy egyedül nem tudja ezt eltenni, elintézni, de mit tehet a bizottság önmagában? Azt teheti, hogyha elmondja, hogyha, hogyha belátja, hogyha nem tudunk stabil államok létrejöttében segíteni a köztenger déli térségében, akkor nem tud, hiába készülünk fel a migrációra, nem tudjuk kezelni ezt. Ön a migrációs portfólia felelősekkel, hogy meggyőzze ennek fontosságáról biztos társait. Uh, Köszönöm, Frank. És most Juan Fernando következik. Köszönöm, Claude. Miután szorít az idő, én is inkább távirati stílusban nyilatkoznék, ugyanis kérdéseim a határellenőrzés és az alapjogok kapcsolatára vonatkoznak. Az egyik a vízum javaslatra vonatkozik, amelyet, hogyha jól értelmeztem, önök szeretnének azzal kapcsolatban egy üzenetet átadni, hogy hogyan is képzelik ezt el, hogyan akarják ezt megalkotni. A plenáris ülésen Strasbourgban a múlt héten egy vitát folytattunk le erről a témáról. Erhez nyomonkövetésre van szükség, nos hát ezzel kapcsolatban nem tudom mi az ön véleménye, és a harmadik pedig a humanitárius vízumok kérdése. Ez megint csak egy olyan téma, amiről rengetegszer beszéltünk már, de most önnél van a labda. A negyedik kérdésem az alapjogi ügynökség ma reggeli jelentéséhez vonatkozik, ez pedig az alapjogok sérülése mind a repülőtereken, mind pedig a szárazföldi határokon. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy javítsunk a helyzetem? És végül egy megjegyzés. Az Európai Bíróság nem olyan régen az LGBT jogokkal kapcsolatban egy ítéletet hozott. Hollandiában a határellenőrzés során az embereknek sztereotípiák alapján kellett a szexualitásukról beszámolni, ez pedig elfogadhatatlan az európai jog alapján, és ezt elítéli az Európai Bíróság is. Mit kíván ön tenni ezen a területen? Köszönöm. Thank you, And next is Mr. Tador. Köszönöm. Thomas. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nehéz kiejteni a nevemet. Elnézést, kicsit már én is fáradok. Elnézést, elnézést. Az a legjobb, ha Tomasznak hív. Maradjunk ennyiben. Kedves biztos. Poslu, poslu spis e-mailem. Néhány kérdés majd írásban fogok feltenni e-mailen. Ám van egy ügy, amiről nem szóltunk eleddig. eddig én kaptam olyan tájékoztatást, mi szerint a bevándorlási hullámok egy, egy bizonyos része vagy csoportja az isis kapcsolatos, az iszlám állammal kapcsolatos. Önnek is vannak ilyen táj hírei, és milyen konkrét adataink vannak ezzel kapcsolatban? Második kérdésem, a cseh köztársaságban 1500 líbiai érkezett Schengeni vízumokkal, a lépett be az országba, mert a libiai... De nem léptette be őket a Schengeni rendszeren keresztül. Tehát hogy, mi a vélemény az, hogy egyes tagállamok megkerülik a, a Schengeni rendszert, és vízumokat osztanak ki menedékeseknek, a saját szakállukra úgymond, akik belépnek az adott tagállamba, aztán pedig az egész Euró, EU-n belül végül is szabadon mozognak gyakorlatilag. Harmadik kérdésem, tegnap este a jelentős tevővel tárgyaltunk a külső határok témájában, és a jelentésben eh, kimondják, hogy a Frontex nem működik együtt harmadik államokkal, és egyes eszközöket nem megfelelően alkalmaztak, melyek Európai Uniós pénzekből táplálkoznak. Javítani kéne a helyzetem. Okay. Uh, thank you. Next is Tanya Fajon. Köszönöm szépen, Tanya Fion következik. Predsednik in hvala komisar. Veseli me, da imate posluh za precej obsežno in pomembno zakonodajo, kot so pametne meje, kar ste uvodoma az intelligens határok ügyében, a rendszer ügyében, amelyről beszélt a bevezetőjében. Ezzel kapcsolatban, a e jogszabályokkal kapcsolatban elég sok ellenérzés van, és a bizottságban is érzékeltük ezt. Ön is azt mondta ma, hogy azt a, javas, a javaslatát vissza fogja vonni, illetve revízió alá veszik majd. Több mi is számtalan ülést tartottunk az Európai Parlamentben és más intézményekben is, bizonyos technológiákat is megvizsgálunk. Jövő évben a nemzeti parlamentekkel is tartunk egy találkozót ebben a kérdésben. Nem a fő ügy, a fő kérdés, amelyre nem kaptunk választ, a következőben foglalható össze. Mennyiben van szükségünk intelligens határokra, határrendszerre, különös tekintettel ezek magas árára, költségeire, és a, a, hogyan lehet összeilleszteni ezeket a most működő rendszerekkel, különös tekintet az adatvédelemre. Az új rendszer, az új adat, a, a határvédelmi rendszer arányos lesz-e a kitűzött célhoz mérve? Tehát a jobb átmenet és a biztonságosabb határok a cél. Milyen adatokat gyűjtenek majd, ki, fog, gazdák, ki a gazdája ezeknek az adatoknak? Vajon a, az ügyminisztérium, vagy a, mely hatóságok? Tegnap találkoztunk az olasz elnökséggel, és amely majd vezeti a tárgyalásokat az intelligens határrendszerek ügyében. Ha az Európai Bizottságtól új javaslatot váratnánk, az jó lenne. Kérdés, hogy a parlament hogy készüljön fel a pilot projektre. A tagállamok és a, a tanács tovább folytatja az ez irányú tevékenységeit, holott így módon az egyes hatóságok hozzáférnek majd személyes adatokhoz, amelyeket így ebben a rendszerben tárolnak. Kérem a bizottság, hogy látja mindezt, és milyen irányban kíván tovább lépni. Köszönöm szépen, Koyel úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Két kérdéssel szeretnék foglalkozni, amely a mentési ö, eljárásokhoz, illetve az intelligens határkezelésre vonatkozik. Az utóbbi témában üdvöz, üdvözlöm azon javaslatát, hogy új kezdeményezések születnek. A bizottság egy kísérleti projektet mutatott be, és október 16-án én elmondtam, hogy ezt miért nem lehet a jelenlegi jogi alap keretében folytatni, hiszen ez nagyon, nagyon súlyos precedens teremtene a jövőre vonatkozóan. Meg tud egy nyugtatni bennünket abban, hogy a jogszabályokat tiszteletben tartják. Ami pedig a mentési fellépéseket illeti, azt látjuk, hogy több mint három ezren veszítették, az élet, veszítették életüket, miközben az olasz partokat kívánták elérni. Biztos, hogy a problémát a gyökerénél kell kezelnünk, azonban nem hagyhatjuk hogy azt, hogy a hullámsírben találják az emberüket, a, találják a halálukat az emberek. A tavalyi évben a Frontex és a nemzetközi szabályok kapcsolatát próbáltuk feltárni. Jelenleg úgy tűnik, hogy nem működik megfelelően ez az ügy. Tehát ugyanarra misszióra kétféle szabály létezik. Az európai misszióknak a rendeletet kell követniük, de nem a nemzeti misszióknak. A kérdésem pedig az, hogy gondolkoznak -e azon, hogy legyen egy európai megközelítés, amely vonatkozik a nemzeti hatóságokra is, illetve a Schengeni határkódexet megkívánja változtatni emiatt. Köszönöm, Szívi Guillaume következik. Igen, valóban nagyon érdekes ez a kérdés. Rengeteg-rengeteg kérdést kap. Bombázzuk önt. De hát eh, ez történt a múltkor is, eh, most pedig azt szeretnénk, hogy a stratégiában előrelépés történjen. Ezért két kérdésre szeretnék gyorsan visszatérni. Egyrészt, ami az embercsempészet kérdését illeti, Látjuk, a, ott van a Dublini 3-as rendelet. Nem tudom, hogy van-e itt valamilyen fejlemény a visszatoloncolások tekintetében, ha igen, akkor milyen kritériumok alapján? Elnök, mielőtt teljesen elvesznénk itt a kérdésekben, azt hiszem, hogy nem fogjuk ezt ismét felvetni a bizottság felé, hiszen vannak olyan kérdések, amelyek újra és újra előkerülnek, vannak önök, amelyek most a konkrétumokkal foglalkoznak. A következő bizottsági meghallgatások mind tematikusak lesznek, tehát nagyon fontosnak tartom ezt elmondani. Muszáj volt most így ilyen formában megközelíteni a biztos úr jelenlétét, tehát úgy lehet, hogy az egész őrültségnek tűnik, de ezt most így kellett lebonyolítani, később majd struktúráltabb formában találkozunk a biztos úrral. Ezt el kellett mondanom Szilvi Guillaume hozzászólása után, most pedig Teresa nincs itt. Merci, Monsieur le Président. Et Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm biztos úr. Óriási a bevándorlási hullám, szerintem van itt egy ellentmondás hiszen a segtségnyújtást a humanitárius segítségnyújtást, illetve a fejlesztési segítségnyújtást drámaian visszafogjuk, gondolok itt a katonai fellépésekre, humanitárius küldetésekben. 8000 szíriai, szíriai menekültel kell számolnunk. Mi fog történni, hogyha a jelenlegi fellépéseknek véget kell vetni azért, mert nincsenek finanszírozási lehetőségek. Ott van az ebola is, nem szabad elfelejteni ezt a problémát. Gondoljuk csak végig, hogyha hogyha azok az emberek, akik eh, Európába próbáltak bejutni, hogyha ezek között vannak is eh, terroristák. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a bevándorlók, a terroristák, a bevándorlók, a bűnözők között eh, különbséget tenni. Ezek az emberek mind a káosztól próbálnak megszabadulni. Két konkrét kérdéssel fordulok önhöz. Gondolja-e, hogy a falak létrehozása, mint Kaléban is, ezt tervezték, ez csökkenteni fogja-e a halálesetek számát ön szerint, illetve mit gondol Cameron azon hozzáállásáról, mi szerint, mi szerint a szabad mozgást korlátozni próbálja a jövőben. A Triton mint egy egy hónapja életbe lépett. Nem tudom, hogy ez milyen koordináció keretében folyik, és hogyan történik a finanszírozás, illetve milyen eredménnyel járt. Ez jól mutatja azt, amit mondtam, hogy itt egy, egy diskurzív hiba is lehet. Angel Riano a következő. A neveket még nem tanultam meg, elnézést de bizonyan majd az enyémet sose tudja megtanulni. Ebbe egész biztos? Biztos úr, szeretném tudni, hogy reagál arra a péntek, tavaly, múlt pénteki beszédre, amelyet David Cameron tartott, a bevándorlás és az EU bevándorlókkal a kezelése, illetve szabályozása jövőbeli brit törvények által milyen lesz. Hát, ő megkapja a legrövidebb kérdésdíjat. Verzsi asszony. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, kedves biztos. Ön az alapjogok iránti elkötelezettségéről tanúbizonságot tett. Ez nagyon tetszik nekem, de hát természetesen majd a konkrét javaslatok fényében fogjuk ezt megítélni. Ami a bevándorlást illeti, egyre több jelentés érkezik, erről, és a földközi tengerben a helyzet borzasztó, több mint 3500-an vesztették életüket a tengerben. Európa tulajdonképpen a világ legveszélyesebb területe kezd, területévé kezd válni a menekültek, illetve a bevándorlók számára. Ez nem túl szép eredmény. Kik ezek a halottak? Itt szeret, ezzel kapcsolatban szeretnék szólni főként szíriaiak, eritreaiak, szudániak, szomáliak, palesztinok és afgánok, mind menedékkérők esetlegesen, mind olyan személyek, akik nemzetközi védelmet kellene, hogy élvezzenek. Önök azt mondják, hogy joghézag van, nem, nincs itt semmiféle joghézag. Ez inkább problémát mutat. Mit fogunk tenni annak érdekében, hogy a Dublin 3 megvalósuljon? Ugyanakkor a kártumi folyamat, ugye itt Szudánról van szó, és a Nemzetközi Büntetőbíróság ennek az országnak az államfőjét keresi. Most önök velük kívánnak egyezkedni? amikor az emberek onnan egy diktatúra elől elmenekülnek, ez egy konfliktusos terület, az egyik legborzalmasabb diktatúra, hát szerintem itt egy kicsit visszájára fordultak a dolgok. Mit tesz az eritreai, a szomáliai, a szudáni kormány annak ellen, az illegális bevándorlás ellen? Mit tesznek ők a menedék menekült táborokkal kapcsolatban. Mindannyian tudjuk, hogy mi történik ott. Tudjuk, hogy semmi értelme nincsen annak, hogy ilyen típusú országokkal, ilyen korrumpált országok, akik maguk emberkereskedők, bandái, velük kezdjünk el lepaktálni. Kudricka asszony. Uh, the situation of migration... A bevándorlás helyzete a földközi tenger térségében illetve a menedékesek szaporodó száma a fő kihívás az EU előtt e szakpolitikában, és egy holisztikus megközelítés igényel a prioritási cselekvések végrehajtásában. És örülök annak, hogy ön is így jelölte meg, biztos úr. A kérdésem a bizottság hogy tervezi szabályozni a visszatérítés kérdéseit. A, az a mechanizmust, akik az EU, az EU-n belül élő menedékesek ügyét, mert a minden tagállamnak más és más költségvetési, infrastruktúrás kapasztása van, GDP-je, minden tagállam más jelleggel bír. Hogyan osztják szét a tagállamok között a letelepítendő menedékeseket. Erre milyen terveik vannak? Thank you. The commissioner plaintively asked if it was nearly there. No. Köszönöm szépen. A biztos úr kérdezte, hogy már végére járunk a kérdéseknek, de nem, nem, még nem. Nem, nem azt kérdeztem, javít, javítja, mag, javítja a biztos úr. Azt kérdeztem, hogy válaszolhatok-e most? No, oh, um, no we, have, we have a few. We're nearly there, colleagues. Um, Mindjárt a végére járunk ennek a körnek, a kollégák. Szerája Prost következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam a biztos úr beszédét, és sok sikert kívánok önnek a munkájához. Sok kérdést kívántam volna föltenni, úgyhogy majd írásban rá fogok kérdezni a romák helyzetére, illetve a migrációra. Most egy kis részletre szeretnék kitérni. Beszélünk az Európai Uniós migránsokról, illetve a szabad mozgásról. Amikor a bevándorlókról van szó, akkor ide tartozik a roma is. Ők nem azok, akik, akik a tanulási lehetőségeket akarják kiaknázni, hanem koldusokról van szó. Ez egyáltalán nem bevándorlási kérdés ebben a kontextusban. Föltenném a kérdést, hogyan kíván fellépni azon tagállamok ellen, akik a szabad mozgást korlátozzák, kizárnak embereket országaikból. Aztán az FRA jelentésében ma azt hallottuk, hogy vannak olyanok, akik az Európai Unióban védelmet kérnek, de, de megfosztják őket a jogaiktól, és nem vizsgálják meg a menedék kérvényüket. Mit tesz ön annak érdekében, hogy az alapjogoknak megfelelően ezt a menedékjogot érvényesíthessék az emberek? Illetve még egy kérdés. Gondol-e arra, hogy valamilyen kezdeményezést tegyen annak érdekében, hogy egy felkutatási, mentési programot indítson útjára, hiszen a jelenlegi szembe megy az alapjogokkal, az nem folytatható. Addig, amíg ezt megfelelően ki nem alakítjuk, egy átmeneti megoldásra van ö, szükség, mint a Mare Nostrum projekt. A múlt évben rengeteg embert megmentett ez a projekt, pusztán egy országban a menedékkérők nem szórakoznak, hanem a biztos halál elől menekülnek. Köszönöm. Csáki úr a következő szóló. Köszönöm, elnök úr. Biztos, biztos úr. Nem csak a bevándorlásért és a belügyekért felelős, hanem az állampolgárságért is. Ezért kérdésem az Európai Állampolgári Kezdeményezésre vonatkozik. Jövőre a szabályozást át újra vagy felülvizsgáljuk, egy meghallgatás és jelentés írása révén. Az is ismert, hogy a, a kezdeményezéseket nem szívesen látja a bizottság, elég nehéz teszi a dolgokat a benyújtóknak. Ezzel kapcsolatban Timmerzman alelnök azt mondta, hogy politikai választ akar adni majd, nem jogi szempontból, hanem politikai szempontból vizsgálja ezt az intézményt. Ön hogy látja az európai állampolgári kezdeményezés, mint intézmény jövőjét, ezek fényében. Next is Miss um, Intervelt, Sophie. Intervelt asszony, Sophie. Köszönöm, elnök úr. Röviden csak. Bocsánat, hogy nem voltam itt az elején, mikor az EU PNR-ra kapcsolatban kérdések merültek föl. Szerintem senki sem mondott kategorikus nemet, de amit demok demokráciában a folyamat kérdése nagyon fontos. Ha valaki jogszabályt javasol, akkor azt meg kell indokolja. És ma, oly sok, vita, oly sok évi vita után nem látjuk bizonyítékát annak, hogy szükség volna egy EU PNR-nak. A harmonizációs érvek alapján, mielőtt a bizottság megpróbálná úgymond ráédesgetni a tagállamokat, hogy felállítsanak nemzeti rendszereket, most ez az ez nem áll meg. A holland parlament világos nemmel szavazott a nemzeti PNR rendszer gondolatára, és az EU által támogatott projektet lelállították. Ő most kötelezővé tenné hogy Holland PNR rendszer álljon fel, és lekényszeríti a parlament torkán majd Hollandiában? Aztán azt mondja, hogy ugyanebben az irányban akar tovább menni. A parlament is ezt teszi, tehát hogyha megállapodásra jutni, akkor az adatvédelmi irányelvet tegyék rendbe, arra is legalább akkor erőt kéne fektetni, mint az EU PNR-ra. Ez nem annyira kérdés volt. Úgyhogy ez nem kérdés volt, ezt akartam kommentálni. Most a következő. A Will Sisman. She here? I'm sorry, I keep, I keep losing you. You're always right up the back there. Mindig szem előtt éveztem, hátul ül. De most megvan. Gracias. Köszönöm szépen, kedves biztos úr. Az én generációm az Európai Unióval párhuzamos, az Európai Unió felnövésével vagy kiteljesedésével párhuzamosan nőtt fel, és ugye számunkra az európai állampolgárság jelent valamit. De most már nem hiszünk a tündérmesébe, mert felnőttek vagyunk. Spanyolországban Európa a munkanélküliség és a bizonytalanság helyzetének okozójaként él az emberek fejében, az emberek csak elutaznak, elmennek Spanyolországból, nagyon sokan most is éppen csomagolnak, hogy Európát megismerjék, és aztán a szolidaritás hiányával találkozzanak. Több mint 13 európai állam alkalmaz kiutasítást a bizot, a, az Európai Unió államaiból érkező állampolgárok ellen. Például a belgák is több mint 400 európait utasítottak ki. A német parlament nem olyan régen novemberben egy hasonló értelmű rendeletet fogadott el, tehát tulajdonképpen a hatóságok elüldözhetik területikről majd azon országok, ezekből az országokból az európai állampolgárokat, akik hat hónapon belül nem kaptak munkát. Európában a belső falak egyre emelkednek, úgyhogy biztos úr, bebizonyosodott az is, hogy ez az irányelv, ez az Európai Uniós alapjogokat sérti. Most ezt akkor ö, módosítani kívánják, vagy pedig ezzel ellenkezőleg továbbra is hozzá fognak járulni az európai állampolgárok kiutasításához. Olyan kiutasításokról van szó, amelyek csak az idegen gyűlöletet növelik, és aztán az unió keleti bővítéséről ne is beszéljünk. Jó napot kívánok! Juncker úr azt mondta a választási kampányában, hogy a menedékes shopping ellen felkíván lépni. Ugye gyakran a menedékesek nem kívánnak azonnal menedékjoghoz folyamodni az első államban, ahol már megérkeznek, hanem tovább mennek, és ott kérnek majd menedékjogot, ahol a rendszer nagy lelkűbb. Például Svédország tavaly dupla annyi menedékes kérelmet kapott, mint Olaszország, Franciaország, és Németország négyszer vagy ötször annyit kapott. Mégis Olaszországon keresztül érkeznek nagy számban a menedékkérők. Ez a fajta szabad mozgás a Dublini rendszer F ezt, ezt aláássa, illetve a Schengeni rendszert is aláássa, és hatalmas pénzügyi és emberi terheket jelentenek bizonyos tagállamokra. Egyes tagállamokon nagyobb ez a teher, mint más tagállamokon. Mit kíván ön tenni annak érdekében, hogy ne legyenek bizonyos államok sokkal vonzóbbak, mint más államok, és a menedékes, menedékkérők tulajdonképpen kiválaszthatják, hogy hová kívánnak utazni. Juncker úr egy menedékrendszert kíván kidolgozni, de mit jelent ez? Mit értenek ez alatt? Vajon azonos sztenderdeket akarnak politikai és pénzügyi szempontból is elérni? Ez nagyon nehéz lesz, vagy pedig inkább a, a terhek elosztása révén valósulhat meg ez a szolidaritás? Köszönöm, és aztán Kinnicsi asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Sok kérdés merült fel, nagyon sok érdekes téma is kapcsolódik a bevándorlás kérdésköréhez. Ezek egyébként közel állnak a szívemhez, főként a gyermekek, a kísérő nélküli gyermekek, illetve az emberkereskedők elleni harc állnak közel hozzám. De van azért itt egy kérdés is bennem, a Triton vagy Triton jelenséggel kapcsolatban. Agri Jane-tóban, Szicíliában, ahonnan én is érkezem, öt nap alatt több mint 1700 menekült érkezett hozzá, hozzánk. Most már a Triton művelet van érvényben, a Mare Nostrum már nem működik. Mit gondolnak, hogy ez mennyi ideig működhet, és sajnos ugye nagyon magas továbbra is a bevándorlók aránya. Mi lesz a Triton műveletnek a sorsa? Az az érzés alakult ki bennem, hogy nem is voltam szerintem még olyan ülésen, ahol ennyire minden tagja a szakbizottságnak részt vett volna a vitában. Nagyon érdekes ez a vita, rengeteg részlettel kapcsolatos kérdést is feltettek, de ezekre majd írásban is választ adhat. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is elmondanám, hogyha valamit kihagynék, elnézést kérek, keresztűzben értem magam. Nehezebb ez, mint a meghallgatás volt, hiszen a kérdések, amelyeket hallottunk, rendkívül széles körűek, és nagyon sok ismeretet követelnek, ami teljesen helyén való. Többen megemlítettek egy kérdést, ezzel kezdeném a válaszomat. A újratelépítési politika alapvető elvekre épül, megnézzük a különböző lehetőségeket azok számára, akik legális úton kívánnak Európába jutni. Ahogyan elmondtam, a politikánk nem hagyja lehetővé azt, hogy Európa erődítményét hozzuk létre. Megemlítették a prioritási politikát. Genfben hétfőn ebben a témában lesz találkozó. Szaraja asszony a menedékesek ügyére kérdezett rá. Nos, azt hiszem, hogy részletesen kitértem erre a témára, az eddigi válaszaimban. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív eredményeket hoznak az eddigi intézkedések, hiszen ez az eddigi politikák megerősített formáját képviseli. Mostanáig 47 esetről tudunk az ilyen mentő eljárásokról, ez a tagállami kompetencia és más eljárásrendet követünk. Nem adtam teljes választ Holmájer asszonynak, tehát most szeretnék a kérdésére kitérni. Igen, egyik prioritásunk, és folyamatosan beszélünk erről a témáról a tagállamokkal, a radikalizáció ellen folyamatosan harcolunk. Megragadom a lehetőséget, hogy itt vagyok önök előtt, és elmondom, hogy folyamatosan kapcsolatban állok a közvélemény képviselőivel. A radikalizációt annak gyökerénél próbáljuk elfolytani. Enkel úr, Köszönöm szépen a kérdését. A biztosok együttműködésére utalt. Nos, igen, kezdetben ez egy kísérleti projekt volt, meg akartuk nézni, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban. A biztosok közötti együttműködés nagyon hasznos, nincsenek súrlódások, és vannak ugyan átfetések a hatáskörök között, való igaz, de megtaláltuk azt a munkamódszert, amely sikeres lehet, és azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégák nagymértékben támogatnak, azok a kollégák, akik az én témáimhoz, témámhoz, tartozó kérdésekkel foglalkoznak. Sajnos olyan emberekről beszélünk, akiket fogva tartottak, akik életük végéig rabságban voltak. Most hadd mondjam el a római tárgyalások hátterét. üdvözöltem a kartumi, illetve rabatai kezdeményezéseket. Hogy miért kartum a neve, ez már más kérdés. Ez nem azt jelenti, hogy hitelességet kölcsönözne az adott ország kormányának, sőt, ennek az ellenkezője az igaz. A nevét onnan kapta ez a tárgyalás, sorozat, mivel ott vettük fel először a kapcsolatot egymással. Rendben, megváltoztathatjuk a nevét, engem ez igazából nem érdekel, én a témára, a tartalomra összpontosítok. Hiszen minden ország képviseltette magát, és nagyon érdekes tárgyalások folytak a konferencia mellékvágányaként. Egyértelmű volt hogy milyen körülmények között dolgozunk, és a humanitárius aspektusokra kívántunk összpontosítani. Ezen kívül segítséget nyújtunk ezeknek az országoknak jelentős pénzösszegekkel. Az első benyomásunk az az, hogy hajlandóak együttműködni, ez már pozitívum. Nem sokára lesz egy második találkozó, és el kell, hogy mondjam, hogy az olasz elnökség kiváló munkát végzett. Juan Fernando López Gülár úr nagyon fontos kérdésekre világított rá, először is a partnerek kérdésére. Múlt héten Strasbourgban hosszasan beszéltünk erről a témáról. Erre szeretnék most erről nem szeretnék most részletesebben beszámolni. Természetesen az Európai Uniós szabályokat követjük, és monitorozzuk ezeket az országokat. Figyeljük, hogy a kötelezettségvállalásaiknak eleget tesznek-e. Ugyanez vonatkozik a vízumokra. Hogyha jól tudom, ön ennek a témának a jelentéstevője, talán esetleg majd kétoldalú megbeszélések keretében bővebben kifejthetjük egymásnak ezt a témát. Hasznos, hasznosabb Hasznosabb lenne ez úgy, hogyha négy szem közt beszélnénk, akkor a politika legfontosabb elemeiről tágabb körben beszélgethetnénk. Thomas képviselő a Frontex témáját vetette föl. Sajnos a teljes talmácsolást nem hallottam az első részét a kérdésének nem értettem, de azt tudom, hogy a frontex kapcsolatos volt a kérdés. Azt, azt elmondhatom, hogy a Frontex programja sikeres volt, természetesen fejleszteni kell, mélyíteni kell, meg is fogjuk ezt tenni, meg fogjuk erősíteni a Frontexet, hiszen ez pajzsot képez, ugyanakkor természetesen egyrészt az egyik feladata az, hogy az európai határokat védje, de mindemellett meg kell néznünk, hogy ez pontosan mit is jelent. A gyakorlatban ezen túlmenőleg nagyon fontos szolgáltatásokat és humanitárius segítségnyújtást is ad ez az ügynökség. Tehát nem csak, hogy a feladatát végzi el, hanem ezen túllép. Aztán az intelligens határrendszer Tanya Fajon kérdése volt, ezzel kapcsolatban már mondtam néhány gondolatot, hogy visszavonjuk a javaslatot, és egy új átfogó szabályozási javaslatot fogunk beterjeszteni a bizottság részéről. Azt is elmondtam, hogy természetesen minden ö, felvetésre figyelemmel leszünk, amelyet a parlament megfogalmaz majd ezzel kapcsolatban. Egy pillanat, keresem, hol is tart. Fajon asszony, még nem tudom, kérdezette valamit tőlem? Én nem találok. Erőtadást. Koelyei úr, igaza van. Abban, hogy ezek nem csak pilot projektek, hanem ez a második lezárási fázis. És meg kell várjuk most az ezt taglaló tanulmányt, amely értékeli majd ezt a fázist. Szilvi Guillaume az emberi csempészet elleni harc fontosságát emelte ki, és azt, hogy együtt kell működnünk harmadik államokkal ennek keretében. Tényes való, hogy a bűnelkövetők ellen, embercsempészet hálózatok ellen nem tudunk hatékonyan fellépni, hogyha nem kapcsoljuk be ebbe a harcba az, az összes érintett államot. Beleértve a tranzit országokat is, mert ezeket is, ezek is érdekel, hogy fellépjünk, ezeknek érdekét is sértik az embercsempészek, nem csak a befogadó országokat. Épp a Zsuli kérdésre válaszolva, nem hiszek az Európa erőd koncepciójában, nyilván nem ez a cél, nekünk sem, meg önöknek sem, a nyilat Cameron úr nyilatkozataival kapcsolatban nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni, nem véleményezném. Cameron úr a, az európai állampolgárok szabad mozgásáról beszélt, és nem harmadik államokból bevándorlókról, hanem, mint mondottam, még egyszer Európai Uniós állampolgárokról beszélt. Európán belül őket nem lehet bevándorolnak tekinteni. Tehát a roma kisebbség, tehát nem tekinthető bevándorolnak. el kapcsolatban látni kell, meg kell vizsgáljuk hogy működik a rendszer. Éppen most van monitoring vizsgálat alatt a rendszer működése, a 33-as szik alapján kell a működés képességét javítani. Annyit már most is elmondhatok azonban, hogy jelen pillanatban a gyakorlatban megállapítható, hogy a Dublin rendszer nem úgy működik, és nem úgy halad a célok megvalósítása felé, ahogy kellene át kell dolgozzuk, tehát ez bizonyosnak látszik, ám az, hogy ez az átdolgozás nyilvánvalóan az önök munkáját is igénybe veszi majd, ezt közösen kell elvégeznünk. Mint mondottam, a roma kisebbség nem bevándorlókból áll, hanem Európai Uniós állampolgárok. Erre az imént is utaltam az egyik felvetésre. Aztán az a gondolat, hogy az európai állampolgárok azt igényére vonatkozóan nemzették Timmermans bizottsági alelnök úr válaszát és az uniós állampolgárság intézményét, amely voltak éppen az én hatáskörömbe esik. Utolsó pillanatban landolt az én portfóliómban egyébként ez a téma, és nagyon fontosnak tartom az Európai Uniós állampolgárság ügyét, ám meg nem tudtam beledolgozni magam ebbe a témába. Fontosságát, mint mondom, jól ismerem, de részletes választ most nem tudok adni még az erre vonatkozó kérdésükre. A PNR-ral kapcsolatban igen, nagyon sokszor beszéltünk erről, és választ is adtam már, sajnálom, hogy nem volt itt a szonyom akkor az elején. Elmondtam, hogy Spinelli először megfetett erről a kérdést, én szükségesnek látom, hogy létrejön egy PNR, európai PNR rendszer, hogy aztán az hogy működik, és a gyakorlatban hogyan tudja védeni és figyelembe venni az alapjogokat, ez bizony nagyon fontos része a feladatunknak, foglalkoznunk kell vele, olyan feltételeket teremtve és meghatározva, amely biztonságos működési módot irányoz elő a rendszerre vonatkozóan. És biztosan tudja azt is, hogy ez pedig, ez pedig ragaszkodni fogunk. Csinici asszony Triton ügyét vetette föl. A, a Triton nem felváltja a Mare Nostrum programot, hanem támogatni hivatott a tagállamok azon cselekvéseit, amelyek a határvédelmet, határőrizetet szolgálják. Tehát nem az egyik program felváltásáról van szó a másikkal. Olyan kezdeményezésekről van szó, melyek a tagállamok szintjén a politikai eszközökkel erősítik a szolidaritást. Ám a bevándorláspolitika megfelelő szolidaritás nélkül nem működik, a mechanizmus sem működik így. Ez egy fájdalmas politikai lecka is a múltból, hogy amikor az egyik tagállam a másikra tolja át a terheket, ez így nem működik. A szolidaritás szellemében kell meghatározni a tagállamok feladatkörét és terheit. A tanácsban erre vonatkozóan is vannak kezdeményezések, amely azt a szolgálják, hogy minden tagállam vállalja rá és szolgáltatási terheket, illetve felelősséget. És ez szolgáltatás alapján legyünk tekintettel az európai vívmányokra is, az alapjogok csorbitatlan érvényesülésére, és mindazok jogaira, akiket meg kell védenünk, akik átlépik Európa határait, és a társadalmainkban érke, megjelennek. Jacques Barrow, Barrow korábban a bizottsággal elnökeként dolgozott, és az igazságügyi portfólióért volt volt felelős, sajnos elhunyt ma reggel. Itt nagyon sokan azt mondták, megemlékeznének az ő emlékéről. Úgyhogy a bizottság 46 kérdés után nem tudom, hogy milyen választ tud adni, úgyhogy mindenkinek kielégítő választ adjon, de itt mégiscsak a legfontosabb kérdés talán az, hogy a bizottsággal egy jó együttműködést alakítsunk ki. Hat biztos felelős erre, ezért a témáért, de természetesen egy szegmentált és fókuszált tevékenységre van, közös tevékenységre van szükség, legális, illegális bevándorlás, földközi tengertérsége. Tehát ezek lennének a fő területek, amelyekre jobban oda kellene figyelnünk. Ez szerintem sokkal fontosabb, hogy ilyen értelemben folytassunk párbeszédet, az ön portfóliának minden egyes területére kiterjedő kérdések érkeztek, de hát itt nagyon sokan újak, és fontos volt az, hogy ezt most felvethessük ezeket a kérdéseket. Persze lesznek még meghallgatások, erre ígéretet is tettem, de én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó mm, találkozó volt, és hogy talán a felvetett kérdésekre kaptunk válaszokat is, és természetesen a következő találkozónk valamelyik területre fókuszálóan fog majd létrejönni. Köszönöm szépen! Igen, én is inkább ezt a tematikus megközelítést tudnám értékelni, és számomra is sokkal hatékonyabb lenne ez. Köszönöm szépen a türelmet a koordinátoroknak is. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy mindenki ennyire türelmes volt, és hogy ennyire fegyelmezettek voltak. Mindenki felvetett egy kérdést. Lehet, hogy nem mindenki kapott rá olyan választ, amilyet remélt, de választ biztos, hogy mindenki kapott a feltett kérdésére, úgyhogy köszönjük szépen a biztosnak, hogy eljött, és várjuk a következő találkozót. Colleagues, um, we're moving on to the next point, which is the... Következő napi rendi pontunk a vádló gyermekek részre nyújtandó eljárási biztosítékok a büntető eljárás során címmel. Ez egy jelentős tervezet. A bizottság erre vonatkozóan egy szabályozási tervezetet bocsátott ki a vádló gyermekekre vonatkozó eljárásokra. Ez a második eljárásjogi csomag része. Az elmúlt ciklusban, márciusban egy munkaanyagot mutattak be a Libében. Az akkori jelentéstevő tette ezt. A, ta a tanács júniusban foglalt állást. Katarina Kenichi, az új jelentéstevő ebben a ciklusban. Novemberben volt egy nagyon érdekes meghallgatás a javaslattárgyában, meg egy a ártatlanság védelme és a jogi segítséggyűjtás témájában. Biztosan önök is nagyon érdekesek találták. Ma Kenichi asszony bemutatja a jelentés tervezetét. Kinicsi asszony, önné a szó, és aztán zárnyék előadók fognak beszélni. Bocsánat a csúszásért közben mondom. Katarina parancsolj. Grazie, grazie, Presidente Moraes. Köszönöm szépen, Moraes elnök úr. Először is azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ez az első feladatom, amit itt eh, ebben a Libe szakbizottságban kaptam, mert csak azért is, mert eh, a kiskorúakra vonatkozó garanciák témája Olaszországban is közel állt eh, a szívemhez, fiatalkorúak jogokkal foglalkoztam korábban, a bírósági eljárások során az ő védelmükkel voltam megbízva. Ez egyébként számomra fontos lehetőséget is jelentett, és egyfajta iránytű is volt számomra a korábbi munkám ahhoz, hogy ezt a mostani témát feldolgozzam, az irányelv átdolgozását vállalja. Itt alapvetően két dolgot kellett összehangolni. Részben a fiatalok vagy a gyermekek védelmének legmagasabb szintű megvalósulása, és ugyanakkor a jogi garanciák azonossága, összehangolása az összes tagállamban. Ez egy fontos folyamat a büntetőeljárás során, nagyon fontos az, hogy ezt a funkciót össze tudjuk hangolni az összes létező garanciával. A büntető eljár, jogi eljárások során a ma ö, megvitatott irányelv új garanciákat vezet be ön is, elnök úr, emlékeztetett arra, hogy a kiskorúakra vonatkozó irányelv más eszközökkel együtt, vagy éppen tárgyalás alatti eszközökkel együtt az eljárás jogra vonatkozik. 2009-ben a tanács kezdte meg ezt a munkát. Szeretnénk a kölcsönös elismerést elérni a büntetőjog területén, tehát egyfajta európai igazságszolgáltatási térség megvalósulását szolgálja ez az irányelv is. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a csomag más irányelveihez képest ez egy szűkebb körre vonatkozik, mert az alkalmazási kör az ezen irányelv esetében olyan eljárásokra vonatkozik csak, amelyekben kiskorúak érintettek. Más különben pedig fontos azt látni, hogy azért mégiscsak széles ez a hatáskör, mert a többi tematikus jellegű garanciákra vonatkozó irányelvekhez képest a kiskorúakra vonatkozó irányelv egyfajta katalógus, jogi katalógust tartalmaz, amely a gyermekek vagy kiskorúak jogainak széles skáláját tartalmazza. Minimális normákat alkalmazunk, vagy határozunk meg, és ezeket úgy próbáljuk kalibrálni, hogy a fiatalok, illetve kiskorúak igényeihez hozzá igazítjuk. Ez egy olyan eljárási folyamathoz járó hozzá, amely most még hiányos, és amelyre egyébként a meghallgatások során is, amelyről egyébként a meghallgatások során is szó esett. Ezzel kapcsolatban először is azt szeretném elmondani, hogy hatalmasak a különbségek, nagyon sokan lépnek be a különböző országokban ebbe a körbe, és nagyon nagyok a különbségek tagállamról tagállamra haladva. Itt megint csak azt szeretnénk elérni, hogy ezek a különbségek szűnjenek meg. Korábban az Európai Bizottság is dolgozott már erről a témával, ezzel a témával kapcsolatban, és én egyetértek az előzetes munkával a témában. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv egy fontos lépés lehet a gyermekekre vonatkozó garanciák elismerése terén. Most egy kicsit nézzük meg inkább a tartalmai kérdéseket. Az egyik legfontosabb kérdés a bizottsági javaslatban az, amely az ügyvédi segítségre vonatkozik, amely, amelyet nem lehet visszautasítani, ez szerintem nagyon is szükséges, főként olyan területen, ahol a gyermekek vagy kiskorúak esetében egy stratégiai fontosságú garanciáról van szó, hiszen ez nem csak a büntetőjogi eljárás lefolytatásához szükséges, hanem ahhoz is, hogy mindenféle más jogok megvalósuljanak, amelyekkel a kiskorúnak élnie kell. Az irányelvvel kapcsolatban még szeretném elmondani, hogy olyan garanciákat kell bevezetni, amelyek a kihallgatás során megvalósulnak, valamint a kiskorú részvétele a feljáráson, az eljárásban résztvevő összes jogi személy képzése a kiskorúakra vonatkozóan. Ezen kívül a elzárással kapcsolatos garanciák, amelyek csak utolsó lehetőségként jelenhetnek meg, abban az esetben, amennyiben alternatív lehetőségeket tudunk biztosítani, és ugyanakkor fontos az, hogy a kiskorú külön legyen fogvatartva a felnőtt korú fogvatartottaktól, ez alól csak az kivétel, hogyha az ő érdeke ezt máshogy kívánja meg. Nagyon röviden megpróbáltam összefoglalni a módosítások területén azt a, az összefoglaló munkát kívántam elvégezni, amely a jogok minél szélesebb alkalmazását tekintik szem előtt. A legfontosabb talán a kettes cikk ebből a szempontból, amely a hatáskörre vonatkozik, a 18 évüket már betöltött, de 21 éves korukat még nem töltötték be, azonban az elkövetett bűncselekmény a 18 éves koruk előtt valósult meg. Nos, hát itt ugye vannak vonatkozó nemzetközi egyezmények, amelyeknek az a célja, hogy azt a garanciát adja meg az elkövetőnek, ami a elkövetés időpontjakor az ő korára vonatkozik. A 41-es, 42-es, 43-as módosítások, amelyek a 12-es cikk második bekezdésére vonatkoznak, a fogvatartás körülményeinek és az ottani jogokra vonatkozik. Itt a büntetés végrehajtási intézmények hatékonyságáról rendelkezünk, és hogy ezek az alapjogokkal megfelelően működjenek. Ehhez szükséges az, hogy független szakértők megvizsgálják ezeknek az intézményeknek a működését rendszeresen. Ezen kívül a hármas cikk esetében azt láttuk, hogy jó az, hogyha a kiskorúsággal kapcsolatos kérdések, ha, ha felmerülnek ilyen kérdések, akkor alapvetően meg kell adni a kiskorúságot ezeknek a személyeknek. Amennyiben nincsenek szülők, akkor valaki mást, egy gyámot kell kinevezni, olyan személyt, akit elismer gyámjának a kiskorú is, vagy hogyha ő nem ismer el ilyen szemét, akkor a bíróság kell kinevezzen egy gyámot, és viszont ezt a szemét megint csak el kell ismerje a kiskorú. Szeretnék a vitára is lehetőséget biztosítani, de azért még azt elmondanám, hogy egy új bekezdést kívántunk a 12-es cikkhez bevezetni, ez az elzárásra vonatkozik, illetve az eredeti szövegben nem szereplő letartóztatásra, valamint azokra az esetekre, amikor az alapjogok sérülnek. Én itt szeretném is lezárni bevezetőmet. Köszönöm szépen elnök úrnak az időt, és azt is, hogy ön is odafigyelt ezekre a témákra. Láttam, hogy Önt ez személyesen is nagyon érdekli, és köszönöm a kollégák figyelmét is. Láttam, hogy a módosításokon keresztül milyen hatékony munkát kívánnak végezni az emberi jogok védelme érdekében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Katrina, a legjobb helyzet az, hogyha mindenki azt a jelentést kapja, amit szeretne, nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, ahol én kell sürgessem a vitát, mert hogy érdekes nagyon ez a téma, akár a, a meghallgatás is mutatta a 11-én. Jó lenne, hogyha rengeteg időt szállhatnánk erre vitára, ám csúszásban kerültünk a biztos úr meghallgatása miatt, és az ártülés meg el kell majd kezdeni időben. Ezért azt szeretném tudni, mely Kik azok az árnyékelődők, akik szeretnének hozzászólni? Csáki úr, tudom. Am... kik azok az árnyékelődők? Kérem, tegyék fel a kezüket, akik szeretnének. Laura, Szilvi. Akkor zárnám a listát. Az ügyemben van? Csáki úr először. Néppárti árnyékelődőként. Kérem, fogja rövidre. Most szorít az idő. Köszönöm, elnök úr, magyarul fogok beszélni. Először is üdvözlöm a jelentéstevő asszony tervezetét, kiváló munka. Úgy vélem, széles körű összhang van az egész szakbizottságban, hogy ezt az dokumentumot kiváló szinten próbáljuk megvalósítani. Nélkülözhetetlennek tartom, hogy a gyerekeknél minimalizáljuk a lehetséges traumát, ezért fontosnak tartom azt, hogy a kihallgatásokat rögzítsük. A 18. életévhez közelítőek esetében nehéz, néha nehéz megállapítani a pontos életkort, főleg ha a gyermek nem rendelkezik ezt igazoló iratokkal. Megjegyzem, itt szintén szükség lenne európai szintű harmonizációra. Ebben az esetben a legmegfelelőbb járható út, ha minden esetben a kiskorúságot védelmezzük. Mivel a gyermekek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, illetve minden eset egyedi, ezért elengedhetetlen egyéni értékelést végezni. Itt különös tekintettel kell lennünk a gyermek személyiségére, érettségi fokára, egészségügyi, családi gazdasági és társadalmi hátterére. Bár még csak a folyamat elején járunk, következő lépésként a módosító javaslatokon fogunk dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy a jelentéstevő asszonynal és az irányelven dolgozó képviselő kollégáimmal együtt sikerül egy jó tárgyalási alapot kidolgozni a tanácssal való egyeztetéshez. A legfontosabb az, hogy jobban tudjuk védeni a gyanúsított és a vádolt gyermekek érdekét minden körülmény között. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chakin. I appreciate you being... Köszönöm szépen, Csák úr. Nagyon örülök annak, hogy ilyen rövidre fogta a hozzászólását. Ezt értékelem. Köszönöm szépen. A következő az MTD árnyék A Laura. Eh, Köszönöm szépen, Kinnicsi asszonynak is a jelentését. Gratulálok egyébként a munkájához. Látszik, hogy odafigyelt erre a témára, és hogy nagyon jól ért is ezt a területet. Mindenben egyetértek vele. A jelentéstervezet kiváló, és nagyon örülök annak, hogy például kiterjesztették a 14-es módosítással a 21-es preambulum bekezdésre nem csak a jogi képviselő, hanem a szülők jelenléte vagy egy gyám jelenlétét is annak érdekében, hogy a kiskorút jobban védjék. Fontos az is, hogy a különböző eljárási garanciákat megvalósítsák, és a letartóztatással kapcsolatos gondolatok is nagyon jól fogalmazódtak meg ebben a jelentésben. Még egyszer köszönöm. Please. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich auch nur... Köszönöm, elnök úr. Én is röviden szeretnék hozzászólni. Szerettem volna megköszönni a jelentéstevőnek a munkát, és e, e, első olvasatra szerintem nagyon jó anyag ez, a gyermekek jogait igyekszik erősíteni, és különösen azt tetszik, hogy a jelentőstevő is megemlítette a hármas cikket. Ha nem tudja az ember hány éves a gyerek, akkor a gyerek érdekében kell eldönteni a nyitváló kérdést, tehát nem megállapítható akkor. És azt hiszem, remélem, hogy nagy többséggel fogjuk elfogadni ezt, miután tovább javítjuk ezt az anyagot, hogy ezzel is védjük a gyermekek jogait. Köszönöm a parlament alelnöki, volt lelnökétől nagyon helyén való hozzászólás volt ez. A módosítók benyújtásának határideje változott, január 6-a, ez egy új módosított határidő, csak szeretném tudatni önökkel. Tanácsot kérek a munkatársaimtól, hogy a bizottság meg a, a soros elnökség képviselőt is meghallgassuk, de annyira későben vagyunk, hogy mennyire vagyunk bajban idővel. Nem van nagy a baj? No, akkor a baj nincs. Akkor tehát a bizottság először, ha kívánja, mondjuk egy percben, vagy néhány percben kérem, a bizottság szó. Thank you very much, uh, uh, Mr. Kérem, hogy Katarina gondolataira reflektáljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A bizottság nevében én is melegen üdvözlöm a jelentést, vagy a jelentéstervezetet. Köszönettel tartozom a jelentéstevő asszonynak, hiszen ez további előrelépést biztosít ebben a fontos témában. Üdvözöljük tehát a jelentéstervezetet, amely ambiciózus és átfogó megközelítést alkalmaz, követi a bizottságot, és megpróbálja megvédeni az egyes jogokat. Itt nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, de ugyan a jelentéstevő is elmondta, a kötelező segítségnyújtás a legfontosabb kitétel, és itt a, az eredeti elképzelésünket kívánjuk megtartani a gyermek legjobb, legfontosabb érdekeit kell szem előtt tartani, illetve a, el kell kerülni az arányossági kritériumot, hiszen ez nem elég pontos. Szeretném hangsúlyozni, hogy szorosan együtt kívánunk működni a jelentéstevővel, illetve a Libe szakbizottsággal, annak érdekében, hogy előkészítsük, kialakítsuk a jelentést, és előkészítsük a trialógust. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. Az olasz elnökségnek adom meg a szót röviden. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Kinnicsi asszony jelentését. Ezt a jelentést nagy érdeklődéssel fogadjuk. Úgy gondolom, hogy a tanács részéről kimondhatjuk, hogy a célok a jelentéstevő által megfogalmazott formában ugyanazok, mint amelyek a tanácsban is fontosak. Találjuk meg az egyensúlyi pontokat a garanciák, a büntetőjogi garanciák között, illetve a büntetőjogi eljárások fontossága között, hiszen ennek célja az az, hogy a bűncselekményeket felderítsük, és ebből a szempontból az áldozatok és más személyek jogait is figyelembe kell venni. Én azt hiszem, hogy az elhangzottakhoz nem tudok mit hozzáfűzni. Júniusban már foglalkoztunk miniszteri szinten ezzel a kérdéssel, itt ugye a jogsegélyről volt szó, és az, ere, az egyéni elbánásról, és itt az tanács is hasonlóképpen gondolkodik a parlamenthez. Szerintünk minden bizonyal meg fogjuk találni a közös álláspontot. Vannak azonban olyan kérdések, amelyekben még távolabb állunk egymástól, de azért mégiscsak az alap gondolatok ugyanazok, úgyhogy szerintünk nagyon hasznos munkát fogunk tudni együttműködni. Ami az ütemtervet illeti, mi nagyon szerettük volna olasz elnökség alatt minél hamarabb megkezdeni a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel ebben a témában, de miután a parlament csak most kezdte meg munkáját, ez kicsit lelassította a folyamatot. És az összes delegáció szeretne minél hamarabb megoldásra jutni az összes intézmény számára elfogadható szöveget elfogadni. Köszönöm szépen, és ezzel le is tudjuk zárni a napirendi pontot. Köszönöm, kedves kollégák! Én nem is tudom, hogy ezt hogy tudtuk ilyen hamar lezárni. Sikerült 5 óra 45 percig lezárni az ülésünket. Most viszont a zárt ülés következik, úgyhogy kérem, hogy mindazok, akik nem illetékesek, hagyják el a termet. Köszönöm. As promptly as you can. Thank you. We have two, received two mails from Mrs. Hansen, Mrs. Mr. Albrecht, not happy with in camera on the oh. safe.